Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir... Kedves kollégák, akkor kezdhetjük a ma délutáni ülést. Az önjáró gépjárművekről szóló tanulmány bemutatásáról van szó, illetve a közúti közlekedés új világáról, és a tanácsi ülést nem régiben zárult le Amsterdamban, ahol ez a, az önjáró autók, illetve az automata közlekedés kérdését tárgyalták. meg fogjuk hallgatni a szakértők előadását, de most először az önjáró autók a közlekedési, közlekedési, közlekedési jövője című tanulmányt fogjuk, tanulmányt fogjuk megismerni, úgyhogy megadom a szót a Roberta Frizóninak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra ma, hogy a tanulmányunk eredményeit bemutathatom mi volt a kérdés, mi volt a feladatunk? Hát nagyon nehéz feladatot kaptunk. A tanulmányunkban e, először is az autonóm közlekedési eszközök kategorizálására került sor, ez nem volt egyszerű. Megnéztük a jelenlegi kutatási fejlesztési tevékenységet Európában és az USA-ban, ez sem volt nehéz. Aztán megkérdez, megkérdezték még tőlünk, hogy milyen jövőbeni ösvények lehetnek ezen technológia előtt, illetve ennek milyen potenciális hatása lehet a közúthasználókra és a társadalomra általában, és azt kérték tőlünk, hogy ajánlásokat is tegyünk jövőbeni fellépésre. A tanulmányunk azok, akik ugye ismerik az, aut, ezt a témát, azok tudják, hogy az automata autók és az összekapcsolt autók, vagy kapcsolatban álló autók között különbség van. De amikor, a ki, amikor ennek a jövőjéről beszélünk, akkor ezt a két koncepciót, amely közül az egyik a vezető nélküli autó, a másik pedig az összekapcsolás, az interakció az autók között, a gépjárművek között, vagy, vagy a közlekedési infrastruktúra között, ez a két koncepció összekapcsolódik sok esetben, különös tekintetben arra, hogyha meg akarjuk vizsgálni ennek a jövőjét. Elkészítettük a saját szlájdunkat is a tanulmányban, de eh, érdekes lenne a legújabbat eh, használni, sokkal hasznosabb. Ez az anyag, vagy ez a dia, ez az osztályozást mutatja be a eh, slide alsó részén, illetve alul látható az automata járművek osztályozása, felül pedig a az informatizálása, közlekedés informatizálása. Különböző stratégiák kidolgozására került sor. Eddig különböző szintű automatizáció van, sajnos ma nem tudok teljesen részletekbe menni, de a lényeg az, hogy a teljes automata gépjármű, tehát önjáró gépjármű, az egy folyamatnak az utolsó fázisa, amely utolsó fázis előtt vannak még egyéb fázisok. Látnak öt szintet, tehát a teljes automatizáció ez az utolsó lépés. A másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, az az, hogy a hármas szint és a négyes szint között lehet már az automatizálásról beszélni, mert az minden szint, minden új technológia, amely az első három szinten kerül kifejlesztésre, e, azok e, e, gépkocsi vezető támogatására szolgálnak, tehát ezek a biztonságot javítják. Ha A negyes és az ötös, szik, az már egy má, ötös szint, az már egy más keret, egy más koncepció. Amikor autonóm módon kell a gépjárműnek döntést hozni. A tanulmányunk során megvizsgáltuk, hogy milyen kutatásokra kerül sor jelen pillanatban, az, ebből nagyon sokat az Európai Bizottság adott megbízásba. Különböző érdekelt feleket látják itt ebben a, ezen a szlájdon, ezekre nem fogok kitérni, illetve különböző szervezetek, amelyeket érint ez a folyamat. Meg, hogyha megnéztük a helyzetet az Európai Unióban, az USA-ban, Japánban, és megpróbáltuk kategorizálni azt, hogy mi történik most éppen, és két megközelítést tudtunk itt elkülöníteni. Az az a robotautókra vonatkozó fejlesztés során nagyon sokan beszélnek forradalmi változásról, holott a gépjárművek önjáróvá tétele az egy hosszú távú folyamat, amely egyes lépésekből áll, és ebben a teljes önjáró autó, amit vezető nélkül megy, ez csak egy utolsó lépés. Ezen a területen egy más megközelítésről is kell beszélnünk, a forradalmi megközelítés, erre a Google a legjobb példa, e, ezek e, a szervezetek rögtön az e, első lépésben már a önjáró gépjárművekre céloznak, és az automatizálás többi előzetes lépcsőfoka nem érdekli őket. Hogyha megnézzük, hogy a jövőben mi lesz a helyzet, nagyon sok mindenkit meginterjú voltunk, meghallgattunk, de nincs ez a kapcsolatban megállapodás, hogy mi fog történni. A mi kutatásunk alapján abból indulhatunk ki, hogy ami a személyképjárműköveket illeti, arra számíthatunk, hogy az automatizáció van a kettes, a négyes szintre való emelkedés vagy előrelépés gyorsan meg fog történni. A szofisztikáltabb módosításokra vagy változásokra körülbelül 20 éven belül van lehetőség. Nem gondoljuk, hogy a teljesen önjáró gépjárművek egyik napra a másikra megvált, megvalósulhatnak. Inkább legalább 20 évet tervezünk ezekre. Még akkor is, hogyha egy, egy, egyes konkrét elemei az automatizációnak már hamarabb megjelenhetnek. Ami a teherszállítást illeti, hasonló víziónk van a platóninggal kapcsolatban. Rövid, illetve középtávon azt fogjuk látni, hogy a követő gépjárművek, kabinjában ülő eh, gépjárművezetőknek a felelőssége egyre csökken majd, és eh, feladata szerepe egyre csökken. Itt is eh, hosszú távon várjuk a teljes önjáró gépjárműveket. Ami a tömeg közlekedést illeti, őszintének kell, lesz, kell lennem, a automatizált gépjárművek használata csak konkrét környezetekre koncentrálódik, repülőtér, vagy kampuszok például, kiállítóközpontok, stb. Megnéztük a, a követ, az esetleges hatásokat, tudom, hogy nincs túl sok időm, és megnéztük, hogy milyen hatások merülhetnek fel. Megnéztük a közúti biztonságot. Mindannyian tudjuk, hogy a közúti balesetek 90%-a emberi hibára vezethető vissza, úgyhogy az ITS és az automatizált rendszerek nagy eredményt hozhatnak. Azonban eh, ezen automatizált rendszereknek a biztonsági eh, teljesítése, teljesítménye vagy, vagy mutatói még, eh, ezeket még be kell bizonyítani. Emellett az a kérdés, hogy mennyiben tudnak az automatizált gépjárművek a biztonság eh, garantálásához vagy javításához hozzájárulni az Európai Uniós utakon, ez eh, attól függ, hogy mennyi, hány százalék a gépjárműveknek lesz majd ilyen. Aztán emellett megvizsgáltuk még a, a dugók kérdését, illetve a, ki, a kibocsátás kérdését. A dugók, közlekedési dugók szociális költségei is elég magasak, ezt is figyelembe vettük, hiszen amíg az ember dugóba áll, egy csomó más fontos dolgot csinálhatna. Közben ennek még környezetvédelmi kibocsátási vonzata is van. A megerősített hálózati kapacitás az autók összekapcsolódásával ennek az előnyeit azonban lehet, hogy lenullázza majd az, hogy meg fog növekedni az ezek iránti igény. E, ezen a szlájdon láthatják, hogy milyen további e, eredményekre jutottunk, a közlekedés e, elérhetősége, a közlekedés infrastruktúra kiigazítása. Kérem, olvassák el, hogy a, olvassák el a tanulmányt a felmaradó időt az ajánlásokra fordítaná. Megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet a legjobb előnyt kovácsolni ebből az investíci- ebből a beruház mm, újításból. A tudás megosztás rendszere, ennek kialakítása nagyon fontos. Nagyon oda kell figyelni a helyi és a városi dimenzióra, mert ezen a szinten lehet a legtöbb előnyt valószínűleg elérni, de a kockázatok és a hátrányok is ezen a szinten manifestálódnak. EU-s szinten eh, meg kell nézni, hogy a jövő eh, szempontjában ez eh, hogyan interagál majd az ETS, illetve a CETS rendszerekkel, azt hiszem, hogy általános megállapodás az, hogy egy egységes, közös policy frameworkre van szükség, ami a tesztelést illeti, további nemzetközi együttműködésre van szükség, hogy a know-how-t és a tapasztalatokat megosszuk egymással. Lépésről lépésre való megközelítésre van szükség a piac dobással kapcsolatban Először az alacsonyabb szinten automatizált gépjárművek bevezetésére kell, hogy sor kerüljön. Ezt az egész folyamatot kísérni kell, ezeket a pontokat az Amsterdami nyilatkozatban is megtalálhatják. Ez egy nagyon fontos dokumentum a mi véleményünk szerint, és remélhetjük, hogy mindez a jelenlegi vitát majd animálni fogja. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Még két további hozzászólást hallgatunk meg, és aztán jönnek a kérdések és a válaszok. Két percben tud majd hozzászólni a következő hozzászóló, és mindenki beszélhet az anyanyelvén is, folyik a tolmácsolás. Stefan Nagybauer a következő hozzászóló. Tessék, megadom a szót. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Nagy örömmel beszélek erről a témáról, hiszen a jövő más, hogy fog alakulni, mint ahogyan ma ismerjük a közlekedés tekintetében. Látnak néhány kulcsszót. Egyre több lesz az elektromos autó, összekapcsolás, intermodális, és természetesen automatizált vagy önjáró. Ma erről az utóbbiről beszélünk mire számítunk, amikor a teljesen automatizált, vagy az önvezető gépjárművekről beszélünk. A balesetek 90%-át a figyelmetlenség vagy emberi hiba okozza, nos, ezen javíthatunk a jövőben a dugók, túrlódások elkerülése, a széndiokszid kibocsátás csökkentése, a kedvezőbb vezetési magatartásnak köszönhetően is nagy előny. Mobilitási lehetőséget kínálhatunk az egyre öregedő társadalomnak, nagyobb lesz a kényelem, vagy időt nyerhetünk, hogyha majd ilyen önvezető gépjárműveket alkalmazunk. Alapvetően javulni fog a közlekedési helyzet. Mikor jutunk el idáig? Nos, itt hát az ábrán látják a különböző fokozatokat a robotizált közlekedésnél. A legfelső már a teljesen robotizált, autonóm, önvezető gépjármű. Persze nem úgy lesz, hogy majd az égből alá hullik a Google autó, és egy csapásra robotautók szaladgálnak csak az utcákon. Nem, fejlődés már zajlik, most nagyjából valahol a közepén vagyunk, látunk már, hogy vannak automatizált funkciók, segítséggel parkolás, stb. Most ezeknek a, ennek a fejlődési folyamatnak egy bizonyos részénél tartunk. A jövőben hasonló lesz ez a robotautó, mint amit az ember is tud ma. Észlelni kell a környezetét, az információt fel kell dolgoznia, gondolkoznia kell, és utána következik a cselekvés. A környezet percepciója, észlelése, most ezt ma ezt sok szenzor képes megtenni. Ez nem a jövő, ez már most vásárolható egy ilyen autó, áttekintjük azt, hogy milyen szenzorokat tartalmaz egy modern gépjármű, a vezetőt segítő funkciókat, akkor látjuk, hogy ez mennyire fontos Európában az értékteremtés számára is. Az iparág, a beszállítók, akiket a szenzorokat gyártják, de ezután a kutatók is nagyon sok feladatot kapnak ezzel. Ezeket az információkat fel kell dolgozni, és azután észszerű feladatokká, feladatvégzésé alakítani. Ebből is kiderül, hogy ez milyen nagy lehetőséget rejt magában a foglalkoztatás, illetve a tekintetben, hogy Európa az innovációban vezető szerepet vívjon ki számos haszna lesz ennek az átállásnak magas, egyre magasabb szintjére jutunk az automatizált vezetésnek, és ehhez egyre több információra lesz szükségünk a környezetből. A távközlési rendszerek szállítanak a gépjármű számára információkat, ez a második fontos megállapításom. Egy teljes lefedettséget biztosító rendszerre van szükség távközlési szolgáltatók részéről, és mindenek előtt azért van rájuk szükség, mert az automatizált vezetés elsősorban közutakon zajlik, majd autópályákon, külső utakon, tehát egyre nagyobb szükségünk lesz a távközlési funkciókra. Ez egy kicsit más, mint ahogy most ismerjük a távközlést, amikor is elsősorban a város központokat akarjuk lefedni a közlekedés szempontjából a központtól sok a távolibb eh, területeken is lefedettséget kell biztosítani. Eh, valós idő cselekvésre lesz szükség hiszen biztonságosá kell tenni a gépen belüli kommunikációt. És hölgyeim és uraim, ez egy nagy kihívás, ebben legyünk őszinték. Vannak, akik azt állítják, hogy a jövő gépjárműve nem más, mint egy sok kerékkel rendelkező mobileszköz, mondjuk egy mobiltelefon. Nos, nem. Nem, és harmadszor is nem. Egy gépjármű az soha nem okos telefon, ami négy keréken fut, nem, teljesen mások itt a biztonsági szempontok, egész más biztonsági szintet kell garantálni. De gondoljanak arra, hogy mióta van okos telefonjuk? Két éve? Három éve? Vagy öt éve? Tíz éve? Miért kérdezem a tíz évet? A tíz év a Európában tíz évig használnak általában egy gépjárművet, de vannak akik 20 éve futó gépjárművek is, és biztonságot kell garantálni 20 év vagy annál idősebb gépjárművek számára is. Tehát ez a nagy különbség mondjuk az okostelefonokhoz képest. Az hát, iparág, az iparágnak biztosítani kell a kommunikációt, nem lehet mindenkinek eh, megengedni azt, hogy eh, közlekedjen ez a gépjárművel, hanem eh, biztonságos struktúrákat kell létrehozni, amelyek platformokon működnek. A platformok mindenhol kommunikálhatnak, de magukat a platformokat egy irányított backend megoldással kell ellátni van, lesznek privilegizált kommunikációk, funkciók is, hiszen van, amikor azonnali jel, jelet kell küldeni biztonsági kapcsolásnál. Ez olyan környezetben történik, ahol új szereplők is megjelennek majd a nemzetközi porondon. Itt látják a robotizált vezetésre vonatkozóan, hogy ki, ki mindenkire van szükség. Természetesen az autógyártókra, az autóiparra, beszállítókra, de a társadalomra is, amely készen áll használni ezeket a járműveket. Szükség van jogalkotásra, parlamentekre, mindenkinek fontos szerepe lesz tehát. És egyértelmű szabályokra van szükség az adat cserére vonatkozóan új szereplők jelennek meg, például az amerikai koncernek, a Google és az Apple már sok tapasztalattal rendelkeznek, nagy adat tömegek mozgatásában, továbbításában. És ezek nagyon nagy eh, pénzügyi, sokkal eh, nagyobb pénzügyi erővel, tőkével rendelkező cégek, mint az európai koncernek. Tehát a robotizált vezetés sok esélyt hordoz magában, a foglalkoztatás környezetbarát volt a miatt is, nagy változások lesznek az iparban is, és a társadalomban is, és ezért egy kiemelkedő kutatási innovációs programra van szükség, hogy a haladás élén járjunk, a Múlt évben eh, kiadtuk az első roadmap-et eh, az önvezető gépjárművekhez, és ezt a kiadványunkat rendszeresen automati- aktualizáljuk. Köszönöm szépen, Nagy Bauer úr. Most pedig eh, Beat Müller következik a Car Post által svájci közösségi közlekedési szolgáltatótól. Nagy örömmel beszélek számolok be a tapasztalatainkról, amelyek nem túl régre nyúlnak vissza. Néhány szót a vállalatunkról, hiszen valószínűleg nem mindenki ismeri. Mintegy száz év tapasztalat rendelkezünk a tömegközlekedésben. Először a svájci hegyeken, hágókon kezdtünk tevékenykedni. Ma a Svájcban vigyük a legfontosabb közúti, elsősorban autóbusz üzemeltető tehát Svájcban tevékenykedünk, de Franciaországban és Liechtensteinben is, és kombinált mobilitási szolgáltatásokat nyújtunk, bike sharing-től kezdve, tehát kerékpár, közösségi használatot kezdve még sok más területen is tevékenyek vagyunk. Itt látják, elég kicsi ez a kép, de van két ilyen kilencüléses járművünk, amelyek tavaly szeptember óta egy Sion nevű kisvárosban futnak, ezért hívjuk ezt a Sion kísérletnek. Ezek kis gépjárművek, elektromosak, teljesen autonóm, önjáró járművek, és ezeket használjuk majd a város utcáin már idén júniustól embereket szállítunk ebben a kisvárosban, eh, mint mondtam, tehát ebben a svájci kisvárosban. Az elgondolás természetesen az, hogy ezt a shuttle eh, bárki használhatja, ki a megállóban áll, ugyanúgy, mint akkor buszra várunk, de van egy on-demand applikáció, azaz lehet hívni is ezt a eh, shuttle-t, hogyha szükségünk van rá. Amikor már fut, akkor nem, akkor Szion város, belvárosára korlátozzuk egyelőre a futását. Ez, itt a forgalom vegyes, vannak macskaköves utcák is a belvárosban, sőt, még van egy kis emelkedő is a Szioni turista látványossághoz, a kis várhoz felfelé vezető út változatosan kell tehát reagálni az igényekre, és ezen az előre definiált meghatározott területen belül futnak csak ezek a járművek. Persze nem vagyunk egyedül, együttműködünk egyetemekkel, a UPFL-lel, a Lozánni Egyetemmel, de más kutatóintézetekkel is, egy francia startup, a Nevia által megalkotott járművet használunk, a vezérlő szoftvert pedig egy kis startup cég, Messmeyer cég, egy lozani vállalkozás fejlesztette ki, tehát ez egy teljesen európai projekt, ez a Shuttle projekt. Nos, miért csináltunk, ezt miért vágtunk bele. Úgy gondoljuk, hogy az autonóm, az önvezető járművek, elsősorban ezek a kis shuttle típusú gépjárművek gazdagíthatják a közösségi közlekedést, a fő busz és villamos útvonalakon is közlekedhetnek. És amit még tesztelünk itt Szion városkában, az a turisták szállítása. Ez nagyon ingadozik szezonálisan. Azután, akik vásárolni mennek, azok is rövid távolságra használhatják ezeket a sátlakat, hogy ne kelljen cipelni a bevásárló szatyrukat. Tehát ezek a fő applikációk, a fő alkalmazások a következő 7 évre, és remélhetőleg az igazi alkalmazásokkal magasabb szintre emelkedik majd a e, városi közlekedés. Mi hiszünk ebben a jövőképpen, és itt a e, UITB a szakszeretők nevében is e, beszélek. Mi hiszünk abban, hogy ezek az önvezető járművek gazdagítják a közösségi közlekedést. A jövőkép, a vízió nem annyira a vezető nélküli autó, persze ilyenek is lesznek, hanem az autók nélküli vezetők, mert az autók jelentik a fő problémát, sok helyet foglalnak el az utakon, az eredmény a, a dugók, és miután egyre nő a városi lakosság, úgy gondoljuk, hogy a közösségi közlekedésnek továbbra is fontos szerepe lesz, és sőt egyre vonzóbbá eh, válik, hogyha hatékonyan használjuk majd ezeket az új technológiákat. És ezért eh, investálunk, eh, végezzünk kísérleteket ezekkel az új termékekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen a három nagyon érdekes előadást, és először is Wim van de Kamp kapja meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, én is ezeket a hozzászólásokat, hollandul fogok beszélni. Először is egy adminisztratív jelenik kérdésem lenne. Három jelentés van itt előttünk, de Frizoni asszony jelentését pont nem látjuk. Ezt megkapjuk? ezek más témákról szólnak, és nem arról, amiről Frizoni asszony beszélt. Aztán a második kérdésem. Még egy Bauer úrhoz szól, remélem jól lehetettem a nevét, mondja eh, a képviselő. Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es szintről azt mondja, hogy jelenleg a középső szintnél vagyunk. Krámer úr és jó magam, tava, eh, múlt héten az Amsterdami tanácsülésen jártunk, és azt, azt mondták, hogy a kettes szint végén járunk, viszont ő azt mondta, hogy a közepén járunk. Ez azért nagy különbség, és felmerül még a kérdés, hogy elérjük-e valaha az ötös szintet, és ha az ötös szintet elérjük, akkor az mikor lesz majd? Müller úrhoz szólván. Ismerem Szion városát, jártam ott, Biszben és Brichben is voltam. Nagyon nyugodt kis hely, szép templomok vannak ott, és minden, ami ehhez tartozik. Van-e elég kapcsolat a gyerekekkel, az átkelő gyalogosokkal, a turistákkal, ahhoz, hogy jól lehessen tesztelni ezt az önjáró buszt. Miért nem Ben vagy Genf belvárosában tesztelik ezt. Elnök, köszönöm szépen. Ismail Ertug. Kicsit meg kell szakítom a beszélgetését. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezeket a tanulmányokat és az előadásokat is. A robot autók, jármók, járművek igazából egy hobbivá vált itt az Európai Parlamentben, mert itt mindenképpen politikai felelősséggel tartozunk a következő évtizedekben. Szeretnék visszatérni arra, amit az Európai Bizottságtól várok, de ezt most nem fogom elmondani, viszont szeretnék dicséretet mondani a Horizon 2020-ban 100 millió eurót különítettek el az automatizált közlekedésre, ez jó, viszont nem szabad túlságosan előre ürülnünk, mert ha jól tudom, az USA 4 milliárd euró mértékben ad támogatást erre, csak látni, meg akartam mutatni azt, hogy milyen kategóriákban beszélünk, de mégis jó az, hogy egyetlen ami történik. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Európai politika kicsit le van maradva, nem vagyunk annyira elő, mint amennyire kellene, és el kell azon gondolkodnunk, hogy esetlegesen egy plusz támogató eszközt hoznánk létre a közlekedés digitalizációja szempontjából. Ezért azt mondanám az Európai Uniónak, de ez vonatkozik a tagállamokra, az Európai Bizottságra is, hogy itt egyértelmű jogi keretre van szükség, amelyekkel ezekkel a ma már említett nyitott kérdéseket, mint például a közlekedéssel belül az adatvédelem, felelősségvállalás kérdése, számítógépes biztonság, tehát ezekre is meg kell adni a pénzügyi támogatást. Inkább technikai kérdést szeretném most feltenni, ha már itt vannak a szakértők, nem politikait. Az első kérdés, ami mindig előkerül, az az, hogy ha már nincs, nem kell a kezünket a kormányra tenni, mi történik akkor, hogyha egy baleset történik? Nem felelősével lesz szempontjából, hogy technikai szempontból kérdezem, hogy lehet ám már azt biztosítani, hogy a különböző radarrendszerekkel, kamerákkal és segítségnyújtó rendszerekkel ezek be tudnak avatkozni, mennyire megbízhatóak ezek. És egy vészhelyzet esetében át tudjuk-e venni az irányítást, van egy ilyen vita, hogy legyenek kormány, vagy ne legyen kormány, van, aki azt mondja, hogy igenis legyen kormány, hogyha muszáj beavatkozni. Ezek a kérdések érdekelnének engem. Utolsó kérdésem, talán ez összefügg ezzel, milyen eh, valószínűleg, mennyire valószínűek eh, a sorozathibák, illetve ezekből fakadó kockázatok hogyha több millió autót ezzel fognak majd ellátni, akkor nem olyan könnyű ezeket majd esetlegesen visszahívni. Köszönöm. Dominik Riké a következő. Merci, monsieur le président. Euh, je veux dire que... Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány problémát már felvetettek a kollégák, de itt az az a kapcsolatban, hogy a kettes szintről, a hármas szintről hogyan lehet a negyedik, ötödik szintre eljutni az egyes lépéseken végig menne, az, menve. Az első kérdésem az lenne, hogy érdekesnek tartom, mert furcsálom azt, hogy ilyen sok időt terveznek be az ötödik szintre való eléri, elérkezéshez. Holott onnantól kezdve, hogy tehát ma mai állapotból kiindulva az ötös szintre elindul, elérni, ez számomra túl sok idő, holott milyen sok minden fejlődésre és innovációra, került sor az elmúlt években. Azt gondolják el, hogy az infrastruktúra egyrészt a technológiai előrelépést követeli majd meg, biztonság szempontjából, összekapcsolódás szempontjából, illetve másodszor van-e valami beruházási probléma az, ezzel az infrastruktúrával kapcsolatban, és hogyha van ezzel kapcsolatban valóban probléma, akkor az ön véleménye szerint az ilyen típusú önjáró gépjárművek kifejlesztése, ezt inkább először a városokban kell e, támogatni, olyan területeken, ahol esetleg a, a ezek által megtett út egyszerűbb, vagy inkább a nagyobb összekötő folyosókon. A városi e, fejlődés, a, komplex, a városi közlekedés alakulása, Eh, ahol ugye nagyon sok különbözőféle gépjármű van forgalomban, ez jobban meg környezet, vagy a nagy tengelyek? Eh, tehát ez lenne a kérdésem, hogy a közepes vagy nagy távolságok összekötésére, vagy a városi fej, eh, közlekedés biztosítására lenne-e megfelelőbb ez a típusú gépjárműkű? Köszönöm. Köszönöm szépen. Karima Deli. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egy kérdés. Érdekes téma. Érdekes ez a téma, ez engem nagyon is érdekel, és szenvedélyem, nem csak azért, mert jelentéstevője vagyok az egyik ilyen típusú, vagy témájú jelentésnek, E, de látjuk, hogy micsoda hatalmas e, előrelépésre került sor a robotautók e, bevezetése. Mennyibe fog ez kerülni? Először is ez érdekel engem. Második kérdése. Dominik Rikével egyetértek abban, hogy már az összekapcsolt autók, független autók léteznek, 10-15 éven belül már ezek megjelenhetnek a forgalomban, aztán az autonóm, tehát az automatív autók megjelenése e, felelősség kérdéseit felmerül. E, ki lesz a felelős baleset esetében, hogyha nincsen vezető? E, a gyártó, vagy az internetszolgáltató, vagy ki? jogszabályalkotónak nekünk ez nagyon fontos kérdés, hogy ki lesz a felelős. Ezzel kapcsolatban gondolkodtak-e már? Harmadszor láttuk a Volkswagen botrányt, és mivel akartak megetetni minket, azt mondták, hogy nagyon sok autógyártó az európai normákat nem tartja be, és a polgárok fizették meg ennek az árát. A Volkswagen kérdése a holnap autóját is megkérdőjelezi. A valódi kérdés az, hogy ki fogja e, ezeket a gépjárműveket e, jóvá hagyni? E, ki fogja megengedni, hogy ezek piacra kerüljenek, főleg új autók esetében? Van-e egy európai független ügydökség, amely a holnap autójával is foglalkozik már? Nagyon sokat beszéltek a klímáról is, mivel a fenntartható városi közlekedés jelentéstevője vagyok, el kell, hogy mondjam, hogy ez nem ezek a, ezek a robotautók, ezek nem leváltják a régi autókat, hanem még újabb autók jelennek meg a piacon. Önök a holnap buszáról beszéltek, a konnektív közlekedésről. A kérdésem az, hogy ez az autó, ez milyen üzemanyaggal megy majd? Még dízel lesz, vagy elektromos autó? Erről már döntöttek? Mindenek egyszerre kell ö, mennie. Elnök úr, tudom, hogy mások is szeretnének kérdéseket feltenni. Az adatvédelem kérdéséről beszéltek az előbb éppen. Ez egy nagyon fontos terület, amelyen még előrelépésre van szükség. Aha, és az utolsó kérdés, Riké úrral egyetértek, nincsen összekapcsolt autó, hogyha nincsenek, nem folytatnak párbeszédet a városok, a, a, az önkormányzatok, mi a helyzet a Kresszel, hogy fog ehhez adaptálódni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Péter Lundgren. Köszönöm szépen. Az önjáró autó ez kicsit azért ettől kivel engem a hideg. Nem annyira tetszik nekem ez az elképzelés, és kicsit aggódom is emiatt. Hogyha például otthon a számítógép előtt ülünk, és lefagy a gép, nem történik semmi, akkor újra kell indítani, és nem szeretném, hogyha ugyanez előfordulna az autók esetében is, mert ez nem jó. Hogyha szeretnék ezt a projektet gazdaságilag is képviselni, akkor igazából az emberekre ezt rá kell kényszeríteni, és amit rájuk kényszerítünk, akkor ez nem lehet megoldás, az emberek tiltakozni fognak ez ellen, mindenképpen meg kell hagyni a szabadságot arra, hogy alkalmazhassák ezt a módszert, avagy sem. Hogyha valaki egy autóban biztonságosan érzi magát, ahol vannak ilyen elektronikus komponensek, az, az, az ülhessen ilyen autóban. Van még néhány kérdésem. A, biztonság, a biztosítás kérdése. Egy baleset esetében kifizeti a biztosítást? Ki az illetékes? ezt majd rákényszerítik az emberekre? E, ez lenne a kérdésem. E, Dietrich Koch a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hasonló irányban megy az én kérdésem is. Engem rendkívül érdekel a technika, tetszenek ezek a már most meglévő e, vezetéskönnyítő megoldások is, de hogyha emberekkel beszélek, akkor elutasítást e, érzek, és félelmet attól, hogy a technika esetlegesen nem működik. Önök hogyan látják ezt a fejlődést a BMW részéről az autonóm vezetés tekintetében? Izabella de mondta a következő. Köszönöm szépen. Előre bocsátom, hogy én nem félek ezektől az önjáró autóktól, ezeket tesztelni kell, és utána lehet, hogy a félelmeinket már is lehet oszlatni. Nagyon sok repülő is már robotpilótával repül, és ettől sem fél igazából senki. Igazából engem a gyakorlati oldal aggaszt egy kicsit. Ehhez az önjáró autókhoz olyan infrastruktúra kell, ami állami befektetéstől függ. ez nem csak a, szenzor, nem csak a szenzorokról van itt szó, hanem az összekötetésről is az autók között Európában. Nagyon sok olyan terület van, ahol nincs egy széles sávú internet. nem arról van szó, hogy az autók nem lesznek eléggé megfelelőek, hanem inkább arról, hogy az infrastruktúra megfelelő lesz-e. A felelősségvállalás kérdése is egy szürke zóna. A, jelenleg a vezetőnek mindig az időjárásnak megfelelően kell vezetnie, karban kell tartania az autóját, tehát egy szubjektív becslésre van szó. De hogyha valami történik, akkor különböző tényezők játszanak szerepet. egyértelmű az, hogy ez esetlegesen a felhasználókat is elrettentheti. Persze nagyon sok lehetőséget is kínálnak, kínál ez az újfajta autó, nagyon sok ember önállóan útnak indulhat. 20 évbe tellett az, hogy elérjük azt, hogy az elektromos autót bárki használhassa a jövőt a jövő esetében már a szolgáltatások megvásárlása a, a jövő lehetséges, hogy olyan lesz majd a jövő autója, mint amit a futurista újságokban leírtak, hogy egy egyszemélyes autó, amivel le lehet csatlakozni más autókra. Deli Andor következik. Um, igazából uh, két dologra szorítkoznék az idő szűke miatt. Elsősorban uh, Bauer úr említette a, az autók összekapcsolódását, a Connected Car-nak a fogalmát, mint egy előző állapotot. Uh, és igazából itt, ami engem különösen érdekelne, az a, a különböző autógyárak által alkalmazott rendszerek összehangolása, kompatibilitása egymással. Ö, elsősorban ö, ugye sokat emlegettük a telefonokat, a smartfonokat, a komputereket, hogy várható-e itt ön szerint olyan vita, mint mondjuk a Windows, az Android vagy az iOS rendszerek között, illetve hogy lesz-e itt átjárhatóság és azon kívül az is érdekelne, hogy ez hogy fog hatni a, az európai innovációs munkára, elsőbb az autógyártásra, hogy nehogy úgy járjunk, mint például a Nokia járt, a, és ugye ismerős a történet, hogy a, hogy a Nokia fényes kort ért meg egy időszakában a, telefon, a mobiltelefonálásnak, és utána más országok, más térségekből származó fejlesztések vették át ezt a terepet, és hogy hogy fogja az európai autógyártás, az autóipar és az innovációk hogy tudnak ebben helytállni. Ez az első kérdés. A második kérdés az pedig egy kicsit általánosabb jellegű, említettük sokat a felelősséget, hogy kit is terhel, hogyha baleset történne, én eh, igazából az, ami megfordult a fejemben, az a, mi lesz a kötelező felelősségbiztosításokkal, amit évről évre kell kötnünk a biztosító társaságokkal, illetve hogy a biztosító társaságoktól, én őszintén megvalom, nem eh, kaptam eddig semmiféle eh, visszajelzés, hogy ők hogy készülnek erre a folyamat, hogy erről bárkinek van-e rálátása. Köszönöm szépen, Mari Delvaux. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy eh, megszervezte ezt a meghallgatást. Én nem vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, eh, de a jogi bizottságban dolgozom, és egy munkacsoportot eh, vezetek, amely a robot autók, illetve a robot, általában a robotokkal kapcsolatos jogi, etikai megfontolásokat vizsgálja meg, és ezért érdekel bennünket nyilván a robotautók kérdése is, a, illetve a biztosítás kérdés is. Az saját kezdeményezésű jelentést május végéig készítjük el, és remélem, hogy az önök szakbizottsága majd, hogyha ez a jelentés tervezet elkészült, hozzájárul majd ehhez. Nekem lenne egy konkrét kérdésem Müller úrhoz. Az informatika előtt egy nagyon nagy kihívás áll az adatok kicserélésével kapcsolatban. A szioni példára szeretnék utalni, amely lehetővé teszi a sofőr nélküli buszok közlekedését, és hogyha jól értettem, nem minden úton mehetnek ezek a, ezek a buszok, Miért nem? Mert az infrastruktúra nem megfelelő ehhez, vagy azért, mert nem illenek az útvonalba. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen a hozzászólását, illetve azt, hogy itt van, mert tudjuk, hogy ez a téma más szakbizottságok számára is érdekes, örülünk, hogy meghallgatja ezt a, az előadásokat, és nyilván kapcsolatban maradunk továbbra is, és folytatjuk az együttműködést. George Bartram következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A luxemburgi eh, kollégát minden érdekli. Eh, de egy nagy országról van ugye szó. Minden esetre nagyon hatékonyak. Eh, több kollégám is tett föl már kérdést a felelősséggel kapcsolatban, felelősségbiztosítással és a felelősséggel kapcsolatban. Nagyon bonyolult lehet ez az egész technikailag. Nézzük csak ezeket a visszahívási akciókat, mi minden van emögött, mi minden kapcsolódik ehhez, milyen nehezére esik az ágazatnak, akár image okokból is megbirkózni ezzel a problémával. Talán egy kicsit kitérhetne ezekre a kérdésekre. A második kérdésem, ami a rugalmasságot illeti, a, ez a közúti közlekedés, az autó közlekedés e, nagy előnye, hogy rugalmas, e, például a vasúttal szemben, e, vagy a villamossal szemben, tehát a síren közlekedő járművekkel szemben. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy technikai feltételek mellett fel kell adni, vagy a, e, ez, ezzel az újítással a rugalmasság nagy részét fel kell adni. Ez jó-e, ez kívánatos-e, mi a véleménye e, ezzel kapcsolatban, tehát a rugalmasságról való lemondással, lemondással kapcsolatban. A másik kérdésem pedig Koch úr és Deli úr kérdésére is utal, ezek a félelmek, a polgárok félelmei azzal kapcsolatban, hogy borul a technika, összeomlik, vagy a hackerek nyúlnak ehhez bele. Deli úr pedig beszélt az európai együttműködésről is. Ezek az európai lehet, hogy ezek az európai autógyártók egy kicsit csak saját magukra koncentrálnak, csak a saját termékeikre koncentrálnak, és nem annyira összekapcsolhatók ezek, pedig ez jó lenne, fontos lenne. Lehetne egy olyan európai együttműködés, mint az Airbus esetében, ami aztán az, ezekkel az autonóm rendszerekkel összeegyeztethető elnök. Én is szeretnék egy kérdést föltenni, aztán várjuk a válaszokat. Ami az automata gépjárműveket illeti, már mondtam többször is, hogy berlini vagyok, és már 30 éve is volt automata metró, nem volt ennek vezetője, de az utasok nem merték használni, illetve nem merték mégsem ezt a metrót forgalomba helyezni, anélkül, hogy ott ült volna valaki a kabinban. Odaültettek ezért valakit, hogy a polgárokat eh, megnyugtassák. Minden nagyon jól működött, eh, vezető nélkül működött, lélben sem volt ez új. Eh, ami új, az az, hogy, hogy önjáró autók vannak Érdekes volt ez a driverless cars to carless drivers kifejezés, angolul, ami ugye működik. Hm, egy autót általában 10 évig használnak, tovább tart, de általában 10 évig használják az emberek, de naponta csak egy, átlagban csak egy órát mozog az autó, 23 órát áll. Hogyha sikerül a vezetőmentes autó helyett gondtalan sofőröket eredményként felmutatni, akkor az nagyon jó lenne. Egy Müncheni konferencián azt mondta, egy konferencián, hogy a BMW az azt jelenti, hogy mint ahogy pestiesen is mondjuk, busz, metró, villamos, ez nagyon jó lenne, hogyha ez lenne a jövője tényleg ennek a mozgalomnak, ha kevesebb autó lenne, de akkor mi lesz az autógyártókkal? Hogy fognak túlélni, és hogyan maradnak meg a munkahelyek? A Daimler-Benz 25 évvel ezelőtt nem csak Mercedes-t épített, hanem, hanem teherautót, villamost, regionális vonatokat, sőt, még bicik, kerékpárokat is hogyha tényleg megvalósulnának ezek a eh, sofőrmentes eh, gépjárművek a városi közlekedésben, azt gondolják el, mint hogy ez Svájcban is már elkezdődött, vajon ennek eredményeként az autógyártók egy kicsit paradigmaváltáson mennek át, és eh, mondjuk áttérünk az automatizált eh, metrokra, villamosokra, eh, teherszállításra, vasúti teherszállításra, és ebben majd részt vesznek az autógyártók is. Ön szerint ez lehetséges el vagy csak én fantáziálok egy kicsit vadul? Most megadom a szót a eh, válaszokra, Fiszóni asszony először. Thank you, yeah. Well, a lot of many different uh, ideas. Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes gondolat hangzott el Megpróbálok egy pár rövid észrevételt tenni, és azt hiszem, hogy a kérdések többsége a vállalatok képviselőihez szóltak. A mi víziónk mindenképpen abban érhető tetten, hogy egy új emberek mobilitását, mozgását meghatározó paradigmára van szükség. De mondta asszony is rávilágított ma arra, hogy ezekben a rendszerekben nagyon sok lehetőség rejlik a városokban, hogyha új rendszerek képzeljük el őket. Tehát nem az, hogy tulajdonlunk egy autót, hanem megosztva használjuk a mobilitás, egy szolgáltatás. Úgy gondoljuk, hogy ha ebbe az irányba mozdulunk el, akkor a városokban nagyon jelentős előrelépés történhet. A másik irány viszont nagyon súlyos kockázatokkal járna együtt. Mi ezért koncentráltunk a városokra. De nem csak a városokban működhetnek ilyen rendszerek, nem csak itt használhatjuk az ilyen technológiákat. Gondoljunk csak az autópályákra, hogyha a különböző a vezetés segítő rendszerekre gondolunk, ezek eh, jelentősen emelik a közúti biztonságot is. Még nincs, eh, nem egy konkrét környezetre dolgozunk ki az applikációkat, az alkalmazásokat, mert nagyon sok különböző alkalmazás lesz eh, a különböző szinteken de a jelentésben világosá tettük, hogy hosszú távra, hosszú távon számolunk csak a teljesen robotizált gépjárművekkel. Egyrészt biztonsági okai vannak ennek, másrészt pedig a kísérleteket, a teszteket még ki kell dolgozni. Jelenleg Nincsenek olyan tesztek, amelyekkel ezeknek az új eszközöknek a biztonságosságát tudnánk tesztelni. A Google Car-ra persze foglalkozunk sokat, de még Amerikában sem sincsenek ilyen e, teljesen kidolgozott tesztek az önvezető e, autókra. Igazából e, egy gép lenne a vezető a hatóságok eh, egyértelművé tették, hogy még nincs meg olyan teszt, amivel eh, tanúsíthatnánk eh, a gépjármű biztonságos közlekedését. Ami a biztosítások és kérdését illeti, igazából itt nem kevésbé aggódunk. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi jogalkotási keretek tulajdonképpen már most is kezelni tudják ezt a kérdést. Véleményünk szerint egy olyan e, rendszer felé mozdulunk el, amelyben a termék kap nagy szerepet. Azt is világossá tettük, hogy a jogalkotóknak mindenképpen alaposan meg kell vizsgálni ezt a folyamatot, ugyanis e, változni fognak a dolgok, e, változni fog a helyzet is akikkel biztosító társaságokkal beszélgetünk, hát megkérdeztük, hogy mire számítanak, számolnak ezzel, hogy nagy veszteségeket okozza majd nekik az elmozdulás az autonóm járművek felé. Ők azt mondták, hogy nem. Mert ahogyan én is mondtam, inkább a termékfelelősségi rendszerek felé fogunk elmozdulni. És végül még egy megjegyzés. Meg győződve arról, hogy a közvélemény elfogadó hozzáállását is figyelembe kell venni, mert az emberek igen, még szkeptikusak a, ezekkel a technológiákkal e, kapcsolatban, és hát végül is az emberekkel, hogy majd használják e, ezeket e, a gépjárműveket hogy egy független új ügynökség foglalkozzon -e ezekkel a technológiákkal. Nos, ha arra gondolunk, hogy a globális piacok dolgokban kell igazából gondolkoznunk, nemzetközi intézmények eh, együtt kell, hogy dolgozzanak ezen. Az ENSZ eh, Európai Bizottsága már eh, komoly munkát végez, ez kapcsolatban. Itt csak az EU szempontjából kell a mi saját igényeinket megfogalmazni. Köszönöm szépen, Nelge Bauer úr parancsoljon. Köszönöm. Természetesen szívesen mondanék nagyon sok minden, de most inkább eh, az értrak elnökeként a műszaki kérdésekre válaszolok. Fadenkamp eh, és Riké kollégák eh, azt kérdezték, hogy hol tartunk most jelenleg, melyik szinten. Nos, az Eltrak prezentációjának a negyedik oldalán mutattuk ezt be, és itt nincs ellentmondás. Tényleg a második szinten vannak azok a gépjárművek, amelyeket meg lehet már vásárolni, de már a harmadik szint határán vagyunk, tehát nem volt ellentmondása az én általam elmondottakkal. Korábban nem volt technikai lehetőségünk arra, hogy a szenzorokat, illetve komputereket észszerű költség mellett tudjuk beépíteni. A, először a vezetés segítő rendszerek kerültek be az autókba, például az ABS a, a, egy, ugyanígy egy ilyen fejlődési szakaszt testesített meg hogy eh, hol eh, fognak először jelentkezni ezek a gépjárművek? Nyilván a városokban, mert technikailag ez az egyszerű. Az autópá, autópályákon is viszonylag egyszerű eh, ilyen önvezető gépjárműveket alkalmazni, de egy komplex helyzetben a város központokban, ahol vannak buszok, kereszteződések, villamosak, az, ezek az igazi komplex szituációk. És az ilyen városi helyzetekben majd képül a távközlési és egyéb infrastruktúra, és így haladunk tovább folyamatosan. Hát akkor is Bach úr a balesetek kérdését vetette fel. Az automatizált gépjárművek eh, sokkal biztonságosabbak lehetnek, de százszerzelékos biztonság nincs. Továbbra is lesznek balesetek, eh, amelyeket egy önjáró gépjármű se tud megakadályozni. Itt nem elsősorban a rendszerek eh, műszaki hibáira lesz szó, mert ezek önmagukat felügyelik, és ha gond van, akkor lekapcsolnak, és adnak, kiadnak egy riasztó üzenetet. Gondoljunk csak a szenzorokra, hogyha például jegesedés van, akkor, akkor küldi a jelzést az autó, hogy most át kell, hogy vegye a vezető az irányítást. De vannak olyan helyzetek, amikor a teljes szenzorikával felszerelt autó sem képes elkerülni a balesetet, mert a baleset elkerülhetetlen. És akkor felvetődik a kérdés, hogy ilyenkor milyen döntéseket kell hozni. Ez egy nagyon fontos pont, és itt a parlament segítségére is szükségünk van. Ugyanis végül nem lesz vita arról, hogy, hogy egy ugye, hogy ki a baleset áldozata, azt a szendorok nem tudják megkülönböztetni. Technikailag következőt lehet megtenni, hogyha baleseti helyzet van, kikerülni, ha lehet, és hogyha nem, akkor technikailag a második opció lép életbe, tehát minél kevesebb energiát használni, fékezni, fékezni, fékezni, amennyire lehet. Ez lesz a technikai megoldás. És itt van szükségünk a jogalkotó segítségére, teszteljárásokra van szükség, elfogadott teszteljárásokra, ami azt mondja, hogy igen, ez a state of the art megoldás, és ez akkor így most rendben van, ez a éppen aktuális legfejlettebb technológia. De az ilyen vezetés sokkal biztonságosabb lesz, mint ahogyan ma a legtöbb vezető ezt tudja produkálni, de egy maradék kockázat mindig lesz. Rundgren úr a vezetés öröméről tartott egy szép felszólalást, Hát kicsit csalódást kell, hogy okoznom. Még a mai gépjárművek, legalábbis a elmúlt tíz évben vásárolt autót, azok is tele vannak már vezérlő berendezéssel, elektronikával, komputerekkel, sokkal nagyobb a számítógépes teljesítménye, mint ami a NASA-nál a kezdetekben rendelkezésre állt az, az autóiparban más standardokat használunk, eh, mint a szórakoztató elektronikában, ezért eh, nem lesz soha smartphone vagy eh, négy keréken futó PC egy önvezető autó. Az automatizált rendszerek mindig egy opciót jelentenek. A vezetők azt hiszem a vezetek fölött nem kell gyámkodni. Ez egy opció, ez egy ajánlat, egy lehetőség, hogyha a gépkocsivezető ezt szeretné, és lehet szükség esetén beavatkozni. Deli úr az adatcsere kérdését is felvetette. Technikailag már ma is zajlik az adatcsere, és ez nagyon jól is működik. Tehát nem ez lesz a probléma. A probléma inkább politikai jellegű lesz. Milyen adatokat és kivel cserélünk majd. És itt nagyon világosan különbséget kell tenni a külön adatok különböző csoportja között. Vannak egyrészt biztonság szempontjából releváns adatok, amelyeket azonnal ki kell cserélni, veszélyfelhívó üzenetek, és azután vannak a teljesen magánadatok a két csoport között is van egy adatok egy csoportja, amelyeket mondjuk a anonimizált formában lehet cserélni a forgalom volumenéről, egyebekről, vagy olyan adatok, amelyeket internetes szolgáltatókon keresztül lehet cserélni, amennyiben a gépjárművezetője ezt akarja. Tehát nem az eh, adó, adat, adó, adatokat kell gyengítenünk, hanem eh, adatcsoportokat kell megkülönböztetnünk, és megalapítanunk, hogy melyik csoportnál van eh, teljes egyetemi automatikus csere, melyikeknél soha, és hol beleegyezés esetén. Az Airbus, mint lehetőség, egységes önvezető gépjárművek, ez volt a következő felvetés, itt a versenyt szeretnénk mi is, mert végül is legyenek különböző vállalatok, legyen verseny a különböző szereplők, gyártók, beszállítók között, de ahol értelme van a verseny előtti kutatás területén, ott szükség van az együttműködésre. Pont ezt csinálja az ERTRAG, ez a platform, ahol megegyeztünk egy útitervben, egy roadmapben, erre koncentráljuk a kutatást, megnézzük, hogy hol tudjuk közösen lerakni az alapokat. Tehát igen, közösen lerakni az alapokat, ez lesz az Európai Technológiai Platform, de azután végül legyen verseny, hogy Európa a világpiacon is versenyképes legyen. Kramer úr, a carsharing, a közösségi eh, gazdaság. Nos, az autóipar ezt nagyon határozottan támogatja, a közös autók közös használatát, mert ez tehermentesíti a belvárosokat, és így gyorsan lehet az új technológiákat piacra dobni, a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, tehát a gyártók ezt aktívan támogatják. De még nem látom a nagy áttörést, sőt, inkább ezek a megosztottan használt autók inkább a futási teljesítmény alapján ugye közös használatban vannak, de ez még nem vezetett el semmilyen áttörésig az autóiparban. Köszönöm szépen. Brémenben a sharing modell úgy működik, hogy egy ilyen megosztott autó tíz korábbit vált ki. Tehát van hatása. Müller úr. Vandenkamp úrnak válaszolok talán először. Természetesen a kísérletünket egy kisebb területen akartuk lebonyolítani, mert ott könnyebb volt, kevesebb embert kellett meggyőzni, ugyanis napjainkban a fő akadály nem technikai jellegű, hanem az, hogy meggyőzzük az embereket és megszerezzük az engedélyeket. Ez talán Svájcban könnyebb, mint másút és ezért a világon az első ilyen kísérleti projekt éppen nálunk zajlik normál közutakon, tehát ezek tényleg rendes utak, de persze csak Sion városában zajlik ez a kísérlet, nem lehet elvinni Berlinbe. Az ilyen, ezeket a gépjárműveket nem csak ami ebben a városban futhatnak. És azért Sziont választottuk, mert úgy gondoljuk, hogy soha nem tudjuk majd felváltani a nagyon hatékony buszokat, metrókat, villamosokat, viszont ezeket a kevés embert szállító kis sűrűségű ilyen kis buszokat lehet ezzel kiváltani egy olyan területen, ahol nem sok utas kell szállítani, és nem nagy gyakorisággal. A biztonsági kérdésre rátérve, mert igen, itt kicsit talán túl gyorsan futottam ezen végig, a shuttle-ünkben, a, tehát a buszunkban nincs vezetőülés, nincs kormány, nincsenek fékek. Egy gomb van, a stop gomb, és ennyi. Természetesen mondhatják, hogy ez bizony veszélyes. Ahogyan kollégám is mondta az előbb, a veszélyt persze úgy lehet csökkenteni, hogyha csökkentjük a sebességet a mi kis buszunk csak 20 km per órával közlekedik, ami egy kis belvárosi központban futó kis busznál rendben van. Bizton, tudna menne persze gyorsabban, de biztonsági okok miatt itt kezdtük ennél ezzel az alacsony sebességgel. Ezek nem fognak 200 km per óvával száguldani az ilyen gépjárművek, hanem mindig is nagyon lassan fognak menni, ami jelentősen csökkenti a kockázatokat. Riki úrnak válaszolva, Riki úrnak válaszolva, hogy egy kicsit a hazám francia kultúráját is, kultúrája előtt is meghajoljak, franciául válaszolok. válaszolok. Nos, igen, lehet, hogy eh, néhány éve azt mondtuk, hogy 20 évet kell várni a teljesen automata eh, autókra. Eh, most már nem vagyunk benne biztosak, nem tudjuk, hogy ez a kö, ez valóban megvalósul-e a városi közlekedésben egy, egy mm, forgalmat ellenőrzővel, vagy forgalom irányítóval. Ez létezhet, létezhet, de nem vagyunk benne biztosok, hogy 20 évig fog tartani, míg ez bevezetésre kerül, előbb is lehetne, de a probléma a jogszabályalkotás. Svájcban a jóváhagyásra várunk a megfelelő hatás, hatóságtól, remélhetőleg ez meg fog történni hamarosan. Egyébként természetesen minden jogszabályt ehhez kell igazítani, ahhoz azért, hogy lehetővé tegyük ezt. Ami pedig a felelősséget illeti, már ma is mi vagyunk felelősök a saját autónkért, az ember hozzá hozzá szokott ahhoz, hogy garantáljuk a biztonságot a utazóközönség számára a városi közlekedésben, ugye, de ami az autókat illeti, itt rengeteg kamera van, ami a felvételeket készített, ezt elemezni kell, és könnyebb lesz megállapítani, hogy ki volt a felelős, ki okozta a balesetet. Nem gondolom, hogy ez a kulcsfontosságú akadály, de nyilván a jogszabályalkotást igazítani kell az elvárásokhoz. Ami az infrastruktúrát illeti, egyetértek, az előző tapasztalatokkal szemben, amikor is nagyon költséges beruházásokra került sor, itt, eh, amikor vezetővel használt eh, gép eh, járművekről volt szó, most itt nincs szükség további infrastruktúrára, infrastruktúra építésre, az infrastruktúra már rendelkezésre egyszer, egyszerűen csak táblát kell felállítani, vagy hogy tudja a gépjármű, hogy hol kell megállni de, de nem infrastruktúrális problémával van szó, ezért a költségek is eléggé szerények, persze új gépjárművekről van szó, amelyeket kis szériában gyártanak, de elektronikus autókról van szó, elektromos autókról van szó, elég standard végül is, nem annyira drága, és persze sokkal kevésbé drága, hogyha nem csak egy ember szolgál ki ez a gépjármű, hanem több embert is. Tehát a megosztáson alapuló használat esetében. Végül pedig, ami az elfogadását, ezeknek az új technológiának az elfogadását illeti, eddig a, most is nagyon sok sokan utaznak a városi tömegközlekedésben, önök utaznak a buszon, nem önök vezetik a buszt, nem önök vezetik a metrót, mégis felszállnak rá, tudják, meg vannak róla győződve, hogy, hogy, hogy jól kezelt, jól vezetett buszokról és metrókról van szó. Ugyanezt az elvárást lehet megfogalmazni ezen új technológiával kapcsolatban is. Azok az emberek, akik használják ezeket az új gépjárműveket, meg lehet nekik magyarázni, hogy hogyan működik, hogyan működik ez a gépjármű, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az elején ezekben a gépjárművekben együtt utazik egy kísérő, aki ugye nem vezet és nem ellenőrzi a gépjárművet, de um, aki elmagyaráz az embereknek, hogy hogyan um, működik ez. Egy újságíró, aki bejárta a világot és tesztelte ezeket az új technológiákat, szintén nagyon optimista volt és bátorító volt ezzel a technológiával kapcsolatban, úgyhogy mi is bizakodóak vagyunk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor az első panel ezáltal lezárult. Nagyon érdekes volt ez. Most rátérünk a másodikra, és arra kérném, hogy foglaljanak a második panel részvevői itt helyet. I think we can continue. Szerintem folytathatjuk. Please take a seat. Kérem, foglaljanak helyet. Und wir kommen nun zu dem és most rátérünk a második panelre, az intelligens közlekedési rendszerek és a mobilitás áram. Samson professzor, az, első a Newcastle Egyetemről, az Egyesült Királyságból. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Fennáll a veszélye annak, hogy olyat mondok, amit már tudnak, a közlekedés nagyon bonyolult, egyre többet kérnek, egyre nagyobb a nyomás, mert nem lehet kielégíteni az igényeket. Ahhoz, hogy ezt kiegyensúlyozzuk, vannak hagyományos eszközök erre. A hagyományos válasz mindig az volt, hogy több infrastruktúrát építünk. Az intelligens közlekedési rendszerekkel a kínálatot lehet növelni, anélkül, hogy az infrastruktúrát növelnénk. Egy idő óta már zajlik ez a fejlődés, az intelligens közlekedési rendszerek, az ITS ezt megpróbálta lehetővé tenni. Láthatják a listát, nem fogok végigmenni rajta, csak néhány példát szeretnék kiragadni. A mobiltelefonok, a komputerek egyre intelligensebbek válnak, a nyílt adatok elérhetősége teljes mértékben átalakítja a közlekedési piacot, és most már inkább sokkal fontosabb lesz a szolgáltatások nyújtása, és ez által új elképzelések, új folyamatok jönnek létre, és a mobilitás maga egy szolgáltatássá válik. A járműveket egyre inkább a szoftver irányítja, a légközlekedésben ez nem újdonság, nem tudják a repülőgépek már csak a pilóták érinteni, ez túlságosan bonyolult ehhez, a közlekedésben is kezd ez megvalósulni, a, a magukat beparkoló autók, a automatafékek. A is sokkal hamarabb megjelentek, mint az a képességünk, hogy lássunk egy balesetet előre. Ez mindezek együttesen hozzájárnak ahhoz, hogy a mobilitás sokkal hatékonyabb, kényelmesebb, zöldebb minden közlekedési mód esetében. Tehát ennyi eszközzel, ami rendelkezésre áll, mi hiányzik még ebből? Mi a gond a intelligens közlekedési technológiákkal? Semmi igazából, ez a rövid válasz több elektromos autóra van szükség, jobb, gyorsabban töltődő akúra van szükség, és megfizethető induktív töltésre van szükség, tehát amikor önmagát tölti vezetés közben az autó, erre van szükség. Hogyha a 19. századi útépítők visszatérnek ide, akkor azt látnának, hogy ugyanolyanak az utak, mint akkoriban, nem igazán intelligensek az útjaink. Jelenleg két fejlődési utat lehet látni. Kiket ö, ö, szélesíteni a hálózatokat is, erről már hallottunk. A másik az autók összeköthetősége van az in, a dolgok internetje is. Nem tettünk még eleget, nem értjük eléggé a dolgok internetjének biztonságát. Az üzemi akcellák esetében sokkal több technológiára van szükség. Én ezt szeretném látni a technológia tekintetében, tehát ez nem túlságosan hosszú lista. Mi hiányzik még? Vagy nem értjük, vagy túlságosan lassan fogadjuk el eh, az, azt, amit felsoroltam, keveset tudunk a jövőbeli közlekedési eh, igényről, hogyan fog ez megváltozni, eh, és hogyan fog ez kihatni a hagyományos adóbevételekre. Nem értjük a vezetői viselkedés sem. A légközlekedés esetében sokkal többet tettek már ezzel kapcsolatban a légközlekedés területén és a vasúti közlekedésnél is van a megosztott ellenőrzés, értik azt, hogy mit jelent eh, a helyzetek eh, eh, tudatossága a pilóta részéről. nem állítjuk azt sem, hogy a valós vezetés során milyen a járművek kibocsátása, és nem fogadjuk el azt sem, hogy már itt vannak az összekötött járművek, ezek gyorsabbak, olcsóbbak, mint a, vezeték nélkül, mint a vezető nélkül autók. Itt erre vannak bizonyítékok is. Azt sem értjük, hogy milyen hatása van a nagymértékben robotizált járműveknek a dugókra, a parkolásra, a biztonságra, és ahogy mondtam, az adó bevételekre. És azt sem értjük még, hogy mi a szerepe a közlekedésben a drónoknak, hogyha van szerepük, akkor mi az. De azért hiányzik még egy-két dolog. Például a térkép térképek területén a standardok kérdése sokkal bonyolultabb ez, mint egy kétdimenziális térkép. Ezen kívül az ITS alkalmazással kapcsolatban költséghatékonysági adatokra is szükség van. Ezen kívül jobban együtt kell működni az autógyártó cégek, illetve az infrastruktúra fenntartók között. Eddig ez nem történt meg, egyik a másiktól függ pedig az ember, már már szóltak arról, hogy mi legyen a felelősségvállalása, és igazából nagyon kevés a tapasztalatunk arról, amikor a teljesen automatizált autók hagyományos flottákban haladnak. Sokkal több tesztre van szükség a nagymértékű robotizált teherszállító teher gépkocsik flottában való, vagy konvojban való haladásával kapcsolatban is. Főként amerikai cégek szeretnének itt bekerülni. Egy képet mutatnék végezetül. Amikor gyerek voltam, szívesen raktam össze repülőgép modelleket, és próbáltam elképzelni azt, hogy hogyan néznek eh, ezek ki. Az ITS is kicsit hasonló ehhez, illetve a robotizált autók is hasonlóak, vannak már darabok, még nincsen meg a teljes kép, és ezért kell még fellépnünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm most ezt Tom Főge, aki közlekedési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 Eh, hamburgi eh, rendkívül eh, angol barát, szabad Hanzavárosból érkeztem, és angolul fogok beszélni. Nagyon gyorsan, hadd térjek rá, hogy mi a Nemzetközi Közlekedési Fórum, az OECD-hez tartozunk Párizsban, egy think tank vagyunk, 58 közlekedési minisztérium tartozik tagként alá, 23 országgal több tagunk van, mint magának az OECD-nek. Kína és India közlekedési minisztériuma is tagunk, és a közlekedési minisztereknek adunk policy tanácsot számos kérdésben, témában, mikor fel kell készülniük. Éves csúcstalálkozókat szervezünk idén májusban Lipcsében zöld és befogadó közlekedés címmel. Emellett kutatást is folytatunk, tanulmányokat teszünk közzé, és erre két példát fogok itt mutatni, amelyek az intelligens közlekedésre, foglalko- foglal- közlekedésre foglalkoznak, illetve mobilitási megoldásokkal ki fogok térni néhány témára, amelyeket fontosnak tartunk. Big data a szállítás területén, scoping studikat készítünk, ez a munka folytatódik, egyre több munkát végzünk, specifikusabb, konkrétabb témákról is, erre is ki fogok térni, illetve még egy városi közlekedési rendszer upgrade-el foglalkozó tanulmányt is készítettünk, eh, ahol arról volt szó, hogy ne, ne az átmeneti időszakkal foglalkozunk, hanem képzeljük el, hogy egy nagy automata shuttle hálózat alakú, mm, működne Európa nagyvárosaiban, milyen hatása lenne ennek a közlekedési ágazatra. Ezek nagyon érdekes publikációk. És szeretnék néhány dologra kitérni. Az adat üzemelteti a gazdaságot, vagy látja el a gazdaságot üzemanyaggal, egyre nagyobb számú adatot vagy adattömeget gyűjtenek, újabb és újabb adatforrásokból ezeket elemzik, újabb bizniszmodellek jönnek létre, amelyeken belül adatelemzők tudják megválaszolni a kérdést a politikai döntéshozók számára, és új típusú megosztott mobilitás, megosztáson alapuló mobilitási koncepciókat tudnak kidolgozni. Az adatot forrásnak tekintjük, amely a gazdaságot fenntartja, forgatja. Feltehetjük a kérdést, hogy kié az adat. Általában geolokalizált adatokról van szó a közlekedésben. Tulajdonképpen rólunk szóló adatokról van szó akkor most mi legyünk a tudatonosai ezeknek az adatoknak, vagy, vagy, vagy nem? Ki tudja megvédeni ezeket az adatokat a cybercrime-mal kapcsolatban, a cybercrime-mal vagy terrorizmussal szemben? Az adat lehetővé tesz bizonyos mobilitási koncepciókat szociális innováció, technológiai innováció és új mobilitási koncepciók közös halmazáról van itt szó. A megosztáson alapuló társadalom, ami jó dolog, de vannak ugye olyan technológiák és rendszerek, amelyek ebből amelyek ebből nőnek ki, mint például az Uber, és ezeket pedig zavarónak tartják, legalábbis zavarják a hagyományos gazdaságot, a hagyományos szolgáltatást, és amelyek kapcsolatban a szabályozók nagyon nehezen tudnak megbirkózni. Kérdés, hogy ezeket be tudjuk-e fogadni. Az, a törvényhozóknak paradigmaváltásra van-e szükségük? Hogyan lehet, hogyan tudják szabályozni ezeket az új rendszereket? Végül pedig szeretem volna beszélni néhány szóban a megosztáson alapuló mobilitási koncepcióról. Ez mm, például magába foglalhatja azt is, hogy az autógyártók mm, mobilitási rendelkezések felé indulnak el. Nagyon sok autógyártó már működtet gépjármű megosztási rendszereket. Az Uber esetében ez bizniszmodellé is válhat. Tehát valószínűleg van egy szürke zóna, amely végül is rendben van. Az Uber esetében nagyon sok probléma merül fel. Az Uber nagyon agresszívan veszi át a piacot, jelenik meg a piacot. De vannak nagyon pozitív aspektusok is. Az dugók, a közlekedési dugók nagy része azért van, mert körülbelül átlagban 1,2 utas ül egy autóban. Erről beszélni kell. Emellett beszélni akartam még egy a városi mobilitási rendszer upgrade tanulmányunkról. képzeljük el, hogy milyen hatása lenne annak, hogyha megosztott automatizált városi mobilitási rendszerek működnének. Két szenáriót képzeltünk el ebben a tanulmányban. Az egyik inkább taxira hasonlító rendszer, egy kisebb gépjármű, ami lehetővé teszi a közös használatot. A A-ból B-be elviszi az embereket, de az úton föl lehet venni más utasokat is, hogyha ez nem túl nagy kitérő. A másik pedig egy nagyobb eh, gépjármű, mondjuk egy minibusz, 10-12 ember, több befogadó minibusz, ezt meg lehetne osztani, ennek a használata meg is meg, megint megosztáson alapul A-ból B-be való eljutás nagyobb kitérőkkel történne meg azért, hogy másokat is el tudjon vinni a gépjármű, és lehet, hogy nem door-to-door viszi, a, egészen a házi ajtóig viszi a megrendelőket. Valószínűleg a gépjárművek 90%-ától meg lehetne szabadulni ezáltal a gépjárművek 10%-a ki tudná szolgálni a jelenlegi igényeket, ha megosztáson alapulna a használatuk. Kérdés, hogy honnan jönnek ezek a gépjárművek? Az európai autógyárak e, ezek után még mindig relevánsak lennének-e? és szembe tudnának-e nézni azzal, ami most például Kaliforniában történik. Valószínűleg nagyobb ö, sikerük lenne, hogyha mobilitást lehetővé tevő szolgáltatóként tekintenének magukra, mint autógyártóként. vagy ezen rendszerek számára speciális gépjárművek előállítására ö, koncentrálnának. Ö, illetve hát általában mobilitási szolgáltatóként értelmeznék a szerepüket. A gépjárművek és a hagyományos tömegközlekedési eszközök ebbe betagozódnának el, vagy teljesen új szereplők merülnének-e fel az európai, európai piacon kívül. Ez próbáljuk meg kidolgozni, és a közlekedési minisztereket ezzel kapcsolatban felkészíteni. Köszönöm szépen, igyekeztem németesen betartani a hozzászólási időt, elnök. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt, de egy kicsit később kezdtük az órát indítani. A következő Rafael Kestli következik Svájcból, Federal Roads Office részéről. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy a Mobility Pricing koncepciót bemutassam önöknek. A kulcsszavaim a megbízás, azután a definíció, a cél, a különböző modellvariánsok az út és a vasút számára. Beszélni fogok a teherautók által fizetendő díjakról is. Gondolom el tudják olvasni, amit látnak. Az előző jogalkotási ciklusban a tartományi kormány alkotott meg egy jelentést, illetve megbízást adott, hogy 2015 végéig dolgozzuk ki az úgynevezett mobilitási árazás koncepcióját. Itt ez a jelentés meghatározza, hogy mi a mobility pricing célja, különböző modelleket, változatokat vázol föl Svájc számára, és alapja lehet társadalmi és politikai vitáknak. Tehát Nézzük meg, hogy mik a célja a mobilitási árazásnak. Az infrastruktúra optimális felhasználása, az egyedi és a közösségi közlekedésben a cél a mobilitási kereslet befolyásolása. Ebből levezetünk egy célt, a közlekedési csúcsidőszakot akarjuk megtörni ezzel, és optimálisan szeretnénk kihasználni a közlekedési infrastruktúrát. Ezzel elsősorban nem egy finanszírozási cél a mobilitási árazás, nem is finanszírozási eszköz, bár a, az irányítás az áron keresztül történik, és elvileg a finanszírozás is lehetséges lenne. De nem, és explicit környezetvédelmi célokat sem követünk a vagy akarunk elérni a mobilitási árazással. Itt látják az út, közutakra az öt modellváltozatot, ezek moduláris felépítésűek. A kilométer díjra való áttérés már az első változatban szerepel a hálózat A-ban a e, nemzeti a főutakat, autópályák, e, e, pályákon kilométer használati díjat kell fizetni. Ez ma ugye a matricáról áttérnénk egy használatarányos díjazási rendszerre, ez a PSU-use rendszer. A kilométer díj időbeni eh, differenciálás nélkül nem alkalmas a forgalom irányítására. A hálózat B eh, változatban eh, a fő csúcs időszakokban egy kilométer alapú plusz díjat kell fizetni, és a csúcs területeken kívül kevesebbet kell fizetni. A fő időszakokban a befezetett plusz díjazás persze fennveti annak a veszélyét, hogy átterelődik a forgalom a mellékutakra. A zóna hálózat, zóna A modell eh, variáns esetében is eh, van eh, kilométer alapú plusz díj. Itt az agglomerációkban is a csúcsidőszakban kerül kivetésre a plusz díjazás. Következő változat a csak abban különbözik az előzőtől, hogy nem csak a csúcsidőszakban, hanem azokon kívül is az agglomerációban is kell fizetni kilométer távolság alapú díjat. Az utolsó variáns az összes közútra, fő útvonalakra vonatkozik, csúcsidőszakon kívüli időszakokban, illetve az összes többi útvonalon. Az egész országon biztosítjuk az azonos elbánást. A közlekedési problémákat ott lehet megoldani, ahol ezek ténylegesen fellépnek. Ezzel a megoldással ki lehet kerülni azt, hogy más közlekedési móduszra vagy más útvonalakat terelődik át a forgalom. Még néhány szót a tömegközlekedésről. Itt fontos arra utalni, hogy a közösségi vagy tömegközlekedés és az egyéni közlekedés közötti nagy különbség abban áll, hogy a szállítmányozók, az infrastruktúra üzemeltető és az ügyfelek között is fontos szereplők. Ők úgynevezett flat réteket, általányokat fizetnek, és ezzel egy megadott időszakban élvezhetik a mobilitást előnyeit. És itt látják a három modell változatot a tömegközlekedésben. Itt a e, különösen e, súlyosan e, terhelt vasút közút területén különbséget teszünk a fizetendő árban a, az időszak és a hely függvényében. Azt tisztázni kell, hogy a differenciált tarifa, tarifával hogyan lehet a keresletet szabályozni, illetve forgalom irányítási feladatot is elvégezni. Ez kísérletként jó, de tartós megoldásként nem célra vezető. A következő motel, motel variáns a különösen nagy közlekedési terhelésnek kitett zónákban, a városokban, agglomerációs övezetekben kerülhetne bevezetésre. Itt e helyhez, időhez, hely ez időhöz kötött, illetve minőségben differenciált tarifákat kell fizetni. A harmadik modellváltozat a Svájc egész területén kerülne bevezetésre. Itt is, a pay as you go, tehát as you use, a um, használat uh, alapú díjtételek kerülnek uh, befizetésre, teljesen differenciált uh, tarifák um, hely időfüggvényében, illetve minőségi szempontok alapján differenciálva. Még van néhány másodperc időm, hogy mondjak egy-két dolgot egy másik témához. A kamionokra kivetett Hát, már ma is működik a használathoz kötött díjazás, és sikerült így stabilizálni az árakat. Ami az ITS és a mobilitási árazást illeti, ezek egymással párhuzamosan működtethetők. Az államnak meg kell teremni a szükséges keretfeltételeket ahhoz, hogy a fejlődés ilyen irányt vehessen. A további eh, tájékoztatást keresnek, keressék fel a honlapunkat, ott az egész koncepciót összefoglaló jelentés eh, három nyelven is hozzáférhető. Köszönöm szépen Rafael Keszlinek, most pedig eh, Éva Szofkáé a szó Varsóból, a Roden Bridge kutatóintézetből, utak, hida kutatóintézetből. Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, elnök úr! Varsóban van a kutatóintézetet, ahol dolgozom. Alkalmazott kutatást végzünk, különböző kérdésekkel foglalkozunk, nagyon rövid lesz az előadásom, és remélhetőleg később a kérdéseik lesznek, akkor még tovább beszélgethetünk. Kiválasztó technológiákról szeretnék egy áttekintést adni. ITS a intelligens közlekedési rendszer alapú mobilitási rendszerekről. Kutatóintézetként egy a Fox News Horizont 2020-hoz tartozó projektben veszünk részt. Infrastruktúra infrastruktúra, üzemeltetők, felhasználók részt vesznek ebben. Most a közutalról beszélünk elsősorban, de a technológiák más közlekedési módozatoknál is alkalmazhatók. Az integrált közlekedési infrastruktúra, adat, információs rendszerek, ezek a nagyon népszerű témák, és ez az a környezet, amelyben az ITS számára az információkat átcseréljük egymás között. Néhány automatizációs projektünkről is szeretnénk beszámolni, de az előző panel ezt kimerítően kitárgyalta, ezért én inkább csak egy kérdésre, a kommunikációval foglalkoznék. Ez is egy ITS alapú technológia, ezt az alkalmazók jelenleg is és a jövőben is. Ez a vehicle-to-vehicle infrastruktúra, tehát a járművek egymással kommunikálnak, különböző eszközök, és aztán a cloudban tároljuk az információt, ahonnan pedig a dolgok internetén keresztül a e, nagy big data mozgások e, jelentik a technológiai megoldást. Kutatóintézetként nem kezdtünk egy együttműködést e, a mobilitási Csehországban lévő közlekedésfejlesztési központtal. Náluk tényleg van big data, ugye most mindenki a big data-ról beszél. Tényleg rengeteg adat keletkezik, különböző közlekedési ágazatokban, módozatokban, automatizáció révén, a gépjármű tulajdonosok részéről, és a nagy kérdés, hogy ki a tulajdonosa ezeknek az adatoknak, a big data-nak, és ki használja fel ezeket. Ugye a felhasználók legyen a, a haszon, és mi pont a ez, erre koncentrálunk. A projektben szeretnénk az ügyfelek számára javítani a közlekedési forgalomszervezési mintákat. Tehát big data, mobilitás, közlekedés, amit mérni lehet, de modellezni nem célszerű. Valóban az egész kutatási mutatók körében ön azt szoktuk mondani, hogy modellezés nélkül nagyon nehéz mérni, de mi pont ezt tesszük, mérünk, és a vevők, a logisztikai üzemrendszerek üzemeltetői valós idejű adatokat továbbítanak a különböző, a gépjármű különböző funkcióiról. Sajnos az animációt most nem tudom megmutatni, pedig nagyon szép, itt minden szenzor működik, látjuk a közlekedési jelzéseket, ahogy ezek dinamikusan működnek, hogy a sebesség korlátozást, és látszik az is, hogy például van egy GPS vagy más navigációt segíti eszközök, amelyeket alkalmazunk. Ez egy új koncepció, de hát már most is tulajdonképpen ez működik, rendelkezésre áll. Ezeket az eszközöket el lehet helyezni a gépjárműben, és a gépjármű és az infrastruktúra közötti kommunikációt így lehet javítani. Még szeretnék röviden szólni a Csehországban végzett elemzésekről. Itt valós idejű adatokról van szó, egy mátrix van, látjuk a fehér pontok jelzik a városokat, és a, az indulási hely, célhely közötti haladást vizsgáljuk. Már ma is rendelkezésre áll a honlapon ez az elemzés, és nagyon fontos eh, elemzések ezek, mert így látjuk valós időben, hogy hogyan is zajlik a mozgás, hogyan mozognak a járművek. Itt az atlasz, amit ez a központ készített el, látjuk a városokat, az agglomerációkat és a jellemző eh, mobilitási eh, típusokat, mintákat, itt az elsősorban a forgalom irányítás számára fontos, de más célokra is fel lehet használni ezeket az adatokat elektronikus kereslemben, áruk szállítására, logisztikai célokra. Tulajdonképpen ez a jövő abból a szempontból, hogy hogyan akarunk közlekedni vagy szállítani árukat. A big data felhasználásával történik a forgalom irányítás, az operátorok laptopjain, a felhasználók hozzáférnek különböző közlekedési áramlatokat mutató eh, ábrákhoz, térképekhez. Ez egy nagyon jó termék, sőt nem is termék, ez inkább egy alkalmazás. Ennek a segítségével lehet irányítani a forgalmat a központban, és eh, eh, biztosított a járművekhez is a hozzáférés. Ez egy szlovák forgalom monitorizás, GPS alapú, és eh, event management, ami szintén egy nagyon fontos terület, elég bizonytalan időket érünk, soha nem tudjuk, ugye, mi történik, van klímaváltozás, terrorcselekmények, és nekünk kezelni kell ezeket az eseményeket, mi történik akkor, ha történik eh, valami, hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket. Itt nagyon fontos a valós idei információ, és azután hogyan kell ezeket olvasni, értelmezni. Ez az eszköz az ilyen típusú helyzetekben nagyon jól használható. És végül az utolsó szlájdom, eh, forgalom menedzsment, eh, zárt táncu kamerás megfigyelő rendszerek, amelynek a segítségével látjuk, hogyha történik valami, akkor van egy alkalmazás, amit rá lehet zoomolni az adott helyszínre, lát, meg lehet nézni, hogy éppen ott mi történik. Elég sokat beszélünk az elektronikus matricáról, ez politikai töltet kérdés is, de mi most inkább most a technológiákról beszélünk. Eh, Lengyelországban a kamionok, nehéz gépjárművek eh, úthasználati díjat eh, fizetnek egy a járműben elhelyezett eszköz segítségével. Itt lenne egy szép grafika, de ez most nem működik, sajnos ezen a kompjúterem. Csak röviden annyit, hogy az Európai Elektronikus Úthasználati Díj fizető rendszer, egy egységes rendszer, és itt az interoperabilitás a kulcs szó. A szabadon áramlanak az adatok, egy eszközt helyezünk el a járműveken, a technikai interoperabilitás megvalósul, ugyanúgy az eljárások is interoperabilisak. Itt van a jármű, a kamion, és itt látjuk, hogy hogyan működik eh, a gyűjtőköz, gyűjtő állomáshoz megy a gépjármű, ahol megtörténik a képregisztráció, a, regisztrálják a, a járművet, eh, megfelelő kategóriába, kategóriába sorolják, és ott eldönti a rendszer, hogy meg kell állítani. A dugódi kapcsán szociális-gazdasági jellemzőket foglaltunk össze. Ez egy fontos tényező, hogyan ítélik meg az emberek az útdíjakat. Elég nagy az elfogadottsága a dugódénak, csak amikor állami infrastruktúrákról van szó, mert máskülönben sokat, sokat ellenzője a dugódíjaknak, egy spanyol intézet 2014-ben készített egy felmérés, amelyből most csak néhány eredményt szeretnék gyorsan ismertetni. 36%-ban azt válaszolták a megkérdezettek, hogy a szennyezés csökkentésére eh, célszerű használni a eh, távolság alapú eh, díjazási rendszereket, tehát így lehet több pénzt beszedni infrastruktúra projektek finanszírozására. 29% azt mondta, hogy a tömegközlekedés javítására kell fordítani a díjbevételeket, és hasonló arányban az infrastruktúra fejlesztése fordítanák ezeket a pénzeket. 80% azt mondta, hogy a közlekedési korlátozásokat kellene inkább a használati díjak helyett alkalmazni, és hát 30% nem mondott semmit, ez számunkra, kutatók számára nagy kihívás, hogy több mint 30%-nak nincs véleménye egyáltalán az új úthasználati díjakról. 39% azt mondta, hogy már fizettek eleget, ezért nincs szükség új eh, díjakra, dugódíjra. 21% azt mondta, hogy hatékonyak igazából az úthasználati díjak. Köszönöm szépen. És rátérünk az utolsó hozzászólásra eh, Depré asszony részéről, a DJ Move-tól. Örülök, hogy a végén szólhatok hozzá. Bizonyára tudják, hogy általában sokat szoktam beszélni, de most muszáj lesz a főpontokra koncentrálnom. Arról kértek, hogy kicsit beszéljek eh, a CSS eh, platformra, ez egy kooperatív rendszer, Na, sokat beszéltünk már az egymással összekötött járművekről, a robot járművekről, de nem beszéltünk az ötletet közös já járművekről. Mik ezek? Hangsúlyozom, ezek járművek, nem autók. A kooperatív közös járművek, ezek olyan járművek, amelyek egymás között is üzeneteket küldenek, de nem csak egymás között, hanem más útfelhasználók között is, ezek lehetnek motorosok vagy autók is, vagy akár az infrastruktúra között is. Az út infrastruktúráról beszélünk itt, tehát a közlekedés kezeléséről is. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel az elmúlt évben, és legalább egy-két kollégát látok, sőt hármat, beleértve Eriket is, akik szorosan együttműködtek velünk ezen a fórumon. A viták főként a szakértők között zajlottak, de úgy vélem, hogy mindenképpen szükség van erre a vitára, nem csak a technikai szakértők között, hanem politikai szinten is. És pontosan ezért voltunk annyira hálásak a holland elnökségnek, hogy megkezdték ezeket a vitákat. Nagyon fontos az, hogy a közlekedési szektor, a közigazgatási hatóságok, közlekedéssel foglalkoznak, ismerik ezeket a fejlemények, tudják azt, hogy mi fog következni, de lehetőségük nyíljon arra is, hogy irányítani tudják ezt a fajta innovációt. Nagyon sokat beszéltünk erről, sokat beszéltünk a, a robotautókról, a kooperatív rendszerekről, tíz év múlva mi lesz. Nehéz megjósolni azt, hogy mi lesz, illetve azt is nehéz megjósolni, hogy hogyan lesz ez. Tudjuk, ez meg fog történni, de hogy hogyan, ezt nem tudjuk. Tudjuk, hogy a digitalizáció mindent megváltoztat. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk az adatok szerepéről, a multimodális szolgáltatások esetében ugyanez a helyzet itt is. De ami fontos a mi szemszögünkből, a DJ Move szemszögéből, fontos az, hogy az innováció lehetőséget nyújtson arra, hogy bizonyos politikai uh, célokat kitőzzünk, szembenéznünk a dugók kérdésével, de ezt ér, meg, ehhez az kell, hogy egyetértsen a, az ipar, a kutatók, a közvélemény, a politika, tudják azt, hogy milyen, tudjuk azt, hogy milyen fajta szolgáltatást szeretnénk. Szeretnék rámutatni az ipari dimenzióra is. Ez rendkívül fontos, sőt kulcsfontosságú ezen a területen. Nagyon sok más kezdeményezés van a világ számos táján, és azt kell mondjam, hogy Európában nem állunk annyira rosszul. A probléma az az, hogy bizonyos iparágak nagyon aktívak egyes területeken, mások más területeken, viszont ami hiányzik, az az a közös elképzelés volt. Mit szeretnénk elérni, milyen célból és milyen feltételek mellett. Erre gondolva hoztuk létre ezt a fórumot, amely szerintem egy nagyon is hasznos eszköznek bonyolul, bizonyult. A múlt évben sok munkát végeztünk. A különbség a robotizációval szemben az az, hogy itt nem csak az autógyártási iparág, vesz ebben részt, ők azt mondták, hogy 2019-re ők már készen állnak, viszont sok mindent meg kell oldani, nem csak technikai kérdéseket, sokkal inkább társadalmi kérdések vannak. Hallhattunk ma arról, hogy mennyire fontos az adatvédelem Ertugurtól. Erre már van egy keretünk. A múlt héten például beszéltek annak is az adatvédelemről a parlamentben, de tudni kell azt, hogy milyen fajta elv szükséges. Azt is tudni kell, hogy műveleti szempontból milyen fajta igények vannak, követelmények vannak. Ha a járművemben vagyunk, és különböző azokról beszélünk, az összekötött járművek minden um, miniszekundumban kommunikálni fognak. Konstans kommunikáció lesz, tehát képesnek kell lenni arra, hogy a vezetők tudják azt, hogy akarják-e, meghatározzák az ő helyüket, szeretnék-e ezt közreadni bizonyos fajta szolgáltatások esetében. Bulc biztos már elmondta azt, hogy a közötti biztonsági adatok nem túlságosan jók, ez már a második év, ezért mindenképpen olyan szolgáltatásokra van szüksége, amelyek növelik a közötti biztonságot. Több száz szolgáltatás van, megpróbáltunk erről beszélni a különböző szereplőkkel, helyi hatóságokkal, szolgáltatókkal, beszéltünk arról, beszélünk, milyen szolgáltatásokat szeretnénk, és tízfajta alkalmazást látunk. Például a vészhelyzet esetében, a dugókra való figyelmeztetés. Folytathatnám még a sort, de szeretném bemutatni azt, hogy szeretnénk kapcsolatot teremteni a politikai célkötőzések, illetve a rendszer végrehajtása között. Beszéltünk ma az önjáró autókról, az automatizálásról, a kutatói osztály diáján már lehetett látni azt, hogy az infrastruktúra, illetve a az automatizáció kéz a kézben haladnak, és így lehet elérni a legnagyobb hozzáadott értéket. Itt nem csak az automatizációról van szó egyedül, már csak a következő két óból kifolyólag sem. Nem tudom, hogy de mondta, volt-e az, aki említette a repülést, a légközlekedést, úgy gondolom, hogy a légközlekedésben a legfontosabb az, hogy tudjuk, hogy a repülőgépen mindig tud kommunikálni az központtal, ugyanez vonatkozik az automatizált járművekre is. De visszatérve a közlekedés irányítására, a járművek az utakon haladnak, és az utakon kívül is van közlekedés irányítási terv. Vannak szabályok, amelyeket nem európai szinten határoznak meg, nemzeti, helyi szinten. Tehát biztosítani kell azt, hogy ők is beleszólhassanak abba, hogy ezt hogy alakítjuk ki. Vannak sérülékeny felhasználók, vannak olyan területek, ahol jobban kell figyelni, mert iskola van, ezt is figyelembe kell venni. Mi volt a munkánk eredménye? Olyan alkalmazásokat kellett meghatároznunk, olyan szolgáltatásokat, amelyekről mi úgy gondoltunk, hogy ezeket mindenképpen először kell megvalósítani 2019-re, az a cél, hogy ezeket a szolgáltatásokat beindítsuk. A interoperabilitási kérdésekkel is foglalkoztunk, önök is beszéltek erről az automatizáció kapcsán nem csak az autók haladnak át a határokon, vagy já, a jár, vagy a járművek, ezeknek egymással jól kell tudniuk kommunikálniuk. Az interoperatívásnak szolgál, szolgáltatási szinten is működnie kellene. Hogyha valaki a telefonját használja, azt nem érdekli, hogy a wifi-t használja, vagy mást, csak az érdekli, hogy tudja használni. Erre kell törekedni itt is, hogy az elérhető technikát kell alkalmazni, reméljük, hogy az 5G is kifejlődik, és ezt majd támogatják majd. Használjuk ki azt, ami már most elérhető. Ezt a jelentést január végén egyhangulag fogadták el. Néhány eh, hónappal ezelőtt a jogi részekről is beszéltünk, el kell mondjam, hogy 3500 an töltötték le ezt a dokumentumot, ez nem túlságosan rossz egy Európai Bizottsági dokumentum szempontjából. Megpróbálunk eh, kidolgozni egy tervet a, az év végére ezzel kapcsolatban. Eltugónak mondom azt, nagyon fontos amit említette, hogy mennyit eh, szántunk a Horizon 2020-ból erre a célra, és mennyit szán erre az USA. Ne csak egy eszközt nézze, nézze meg a Horizon 2020-at, a CEF-et. Ebben az évben 70 millió eurót különítettünk el erre a célra. Tudjuk, hogy ez mennyit jelent a pénzügyi hozzájárulás szempontjából az egész EU-ban. Európai szinten támogatjuk ezt, de a tagállamok is ezt teszik. Tehát nem állunk annyira rosszul. Utolsó pont, Együtt fogunk működni az iparral, a tagállamokkal, a cetis szóló delegált aktussal kapcsolatban. Mindenképpen tájékoztatjuk majd önöket a fejleményekről a megfelelő időpontban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor ezzel lezártuk az előadásokat. Kérdéseket lehet még feltenni. Van Nekamp úr, kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, itt most zúdultak rám az adatok, lehetőségek, kicsit túl sok volt mindez, reggel 9 óta itt vagyunk. Három kérdésem lenne az első Samson úrhoz. Miért nincsenek még mindig kis elektromos akuk? Ez most Tolkien, vagy Harry Potter, vagy ki akadályozza ezt meg? tehát ki tudunk találni, de az elektromos autókhoz szükséges akkumulátort meg nem tudjuk kifejleszteni. Vannak, akik azt mondják, hogy a fosszilis üzemanyag lobby akadályozza ezt meg, hát én nem hiszek a Conteóban, de azért kérdezem, hogy még miért nincsenek a akuk. Fuke úr, ön az OECD-t képviseli, sokkal több országgal foglalkozik, nem csak az Európai Unióval hol tart az EU jelenleg. Ugyanis de Pré asszony azt mondta, természetesen nagyon jól állunk, de tényleg ilyen jól dolgozunk. Itt e, van a Google, meg sokan mások. Európa tényleg jól teljesít. Nekem még mindig az a benyomásom, hogy itt 28 ország próbálja kitalálni a, az autonóm autót, a robotautót, persze az élen Németországgal, de hogyha az együttműködésről van szó, igazi együttműködésről, hát akkor nem vagyok igazán lelkes. Lenne egy kérdésem Szofka asszonyhoz is. Ez inkább egy filozófikus kérdés. Ha valakinek magán személyként van egy autója, és a városban lakik, Varsóban, Rotterdamban, Amsterdamban vagy Berlinben, akkor könnyű valami közösségi, modern közlekedési formát választani. De ha valaki vidéken lakik, mondjuk Lengyelországban, akkor az autó, akár elektromos autó, az egy emancipációs eszköz. És itt, amit egész nap hallottunk, az elavult az egyedi autó, valamennyien össze vagyunk kapcsolódva, a kollektivitás, közösségi használat. Hát nem tudom, hogy e- ezzel én fel tudom lelkesíteni a választóimat, ha ezzel zárhatom, elnök úr. De ezt darfst du so sagen. Igen, Wim, ezt mondhatod. Igen, Ertug, képviselő. Köszönöm szépen. Wim, most már tudod, hogy az elnökünk miért lakik városban, és nem vidéken. Most két kérdésem lenne. Az egyik Depré asszonynak szól. Köszönjük szépen a tájékoztatást figyelemmel kísértem az ön fejtegetéseit az adatvédelemmel kapcsolatban, de nem igazán tudtam dekódolni, hogy az adat tulajdonnal kapcsolatban mi a véleménye, ki az adat. Konkrét okból kérdezem ezt, a legutóbbi frankfurti autókiállításon én egy panelben vettem részt, és nagyon sok érdekes ember vett ezen részt, különböző ágazatokból, és ott is felmerült ez a kérdés. Biztosítás, autógyártó, én mint ügyfél, kié az adat? Itt valamilyen jogi keretet kell meghatározni, mert különben hát probléma merülhet fel. Ami a hogy a hekerek eh, eh, szemben hogyan védekezhetünk, ez túl messze menne. Fogle, úr, úrhoz tennék föl még egy kérdést, eh, Fogle úrhoz. A német Tudományos és Energia Minisztérium egy tanulmányt készít a Fraunhofer intézmény, intézette és ebben a tanulmányban a Fraunhofer intézet az evolú, evolúciós megközelítést javasolja, illetve a revolúciós megközelítést nagy lépést tenne a városi közlekedésben, azonnal ezt a forradalmilyen teljesen új gépjárművet próbálnák ki a városi közlekedésben, és nem szépen lassan lépésről lépésben, kicsit automatizált, aztán jobban automatizált autókkal lassacskán jutna el ezen teljesen automatizált újításhoz. Köszönöm szépen, más nem jelentkezett, nekem lenne még egy kérdésem elhangzott, hogy nem fair, tisztességes a verseny a közút és a vasút között, stb., úthasználati díj, stb. Most én Svájcot szeretném dicsérni, nem a személygépjármű utaznáti mm, díja kapcsolatban, hanem egyszerűen azt mondják, hogy három és fél tonnától minden úton fizetni kell. Tehát nem azt mondták, hogy csak az autópályákon, és ezzel nem azt érték el, hogy autópályáról kisebb utakra terelődött át a forgalom természetesen Európai Uniós pénzből finanszírozva e Európában is e, megvalósultak e, ilyen projektek, e, ahol bevezették azonban az mm, autópályán az utaznáti díjat, és aztán áthelyeződött a a forgalom a, közut, a kisebb alsóbrendű utakra. A politika képes lenne ezt elkerülni. Kérdezem, hogy miután ezt a pozitív dolgot említette, nem lehetne -e ezt a személygépjárművekre is kiterjeszteni első lépésként, és aztán kiderülne, hogy egyes időszakokban lehet, hogy lehet, hogy egyes időpontokban több pénzt kell beszedni, vagy nagyobb, magasabb illetéket kell bevezetni. Lényeg az, hogy mindenhol egyformán legyen ez érvényes. Svájc a vasúti közlekedés esetén is, is Mm, éllovas. Dominik Riké jelentkezett még. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzésem lenne először is, egy általánosabb megjegyzésem, nem konkrétan a közlekedéssel kapcsolatban. Ez, ez a szakadás úgy tűnik, hogy a tudományos világ és a felhasználás között egy, egy, egy hézag van. Itt hallottuk azt is, hogy ezen autonóm vagy automatizált gépjárművek gyorsan gazdaságosá válhatnak. Felmerül a kérdés, hogyha azok, akik e, ezt a közlekedési forradalmat előkészítik, vagy ezzel foglalkoznak, e, jobban elmagyaráznák nekünk, hogy e, miért kell ezeken a lépéseken átmenni, miért nem lehet azonnal az automata gépjárművekre rátérni. A nagy modern autógyárak, európai autógyárak nagy részben, és a progresszív áttérést preferálták, preferálják. Most olyan innovációkat vezetnek be, amelyek az automata gépjárművek felé haladnak. Beszélhetünk arról, hogyha Például a tempomátok cruise control bevezetésével már feladtunk egy bizonyos autonómiát az autó felett, vagy ellenőrzést az autó felett. Úgy tűnik, hogy két évente vagy évente újabb elvek merülnek fel a közlekedésben, amelyek újra vitatárgyárát képezik. A disruptív modelleket illetően a nagy adat halmazokkal dolgozó cégek, a Google, az Apple tesz fesz, szintén feltesznek olyan kérdéseket, amelyek a gazdasági, mert a gazdasági vonzatuk van, Az egyik modell szemben áll a másik modellel, közben egy globális vita merül fel a lépésről lépésre való átalakításról, áttérésről. Kérdezem, hogy nincs-e itt az ideje annak, hogy az európai autógyárak a másik modell fele forduljanak, a disruptív modell felé, a, a progresszív modell helyett, másodszor pedig a digitális infrastruktúrában mi a gazdaságos modell? Még mindig a fizikai infrastruktúra gazdaságosságáról beszélünk, ki tartja karban az utakat, mikor, hogy, hánykor és miért. Tehát látják, hogy a politika egyrészt nagyon nagyvonalú, és a pénzt adná, de közben a felhasználók meg nem akarnak fizetni, és megpróbálnak egy gazdasági modellre visszatérni. Ami a digitális infrastruktúrát illeti, ez a fizikai infrastruktúra mellett létezne, és az autonóm autó mellett, tehát az autó maga autonóm, de amely van egy más, a másik autó, amely szintén kapcsolódik a hálózathoz, de ezért kifizet. Nem az fizikai infrastruktúra, de akkor ki fogja megfizetni a digitális infrastruktúrát? Ezek nagyon fontos kérdések eh, a önjáró autókkal kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, most meghallgatjuk a válaszokat. Samsung úr, tessék. I think the guilty parties for the small... Azt hiszem, Azt hiszem, hogy Dimitri eh, Mendelejev és eh, kollégái kellene, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket. Eh, mindegyik a kémiára, fizikára, elektrokémiára hat vissza. Tehát, hogyha van egy, például egy, egy kis akkumulátor, de egy nagy környezetnek van erre szüksége. Az innováció természetéből adódóan előbb vagy utóbb meg fog jelenni a megoldás erre a problémára. Felmerült a kérdés, hogy miért nem csinálunk valami mást a gazdasági modellel kapcsolatban? Hogyha találnának itt hat szakértőt, ezek hét különböző választ adnának arra, hogy miért, hogyan ö, induljunk el, ezért én azt mondom, hogy ki kell próbálni a dolgokat. Amiket nem tudunk, azt nem tudjuk modellezni. E, kezdjük el, és aztán kis e, teszt szériákban e, tesztelni ezeket a dolgokat, és aztán majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Fölge úr. Hogy megválaszoljam Dekamp úr kérdését, az OECD tagság és az EU tagállamok, és mi a helyzet az Európai Unióval. Van itt egy nagy különbség az EU val ellentében a Nemzetközi Transport Fórum mandátuma nem az, hogy jogszabályokat dolgozzanak ki. Mi egy think tank vagyunk, belenézünk a kristálygömbbe, és próbálunk tanácsot adni. Én persze osztok ezek közül az aggodalmak közül néhányat, ezt be kell vallanom. EU által finanszírozott projektekben részt vettem én is, főleg az automatizálás szempont, projektekben. 2001-től 2007-ig ezek közül több tovább még mindig működik, és elég lassú volt az előrelépés, ezt kell, hogy mondjam. 2001-től 2006-ig vettem részt eh, ilyen projektekben. Én nem gondoltam, hogy a karrieremben újra foglalkozok majd gépjármű automatizálással, eh, mert azt gondoltam, hogy itt nem fogunk előrelépni ezzel kapcsolatban. Ami a eh, Google-t illeti, hát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a pénzt lehúzzuk a WC, mert azért közben tanulunk is valamit, de lehet, hogy a nagy gépjárműgyártókat nem kényszerítették volna eh, arra, hogy ezek, ezek felé, az innovációk felé forduljanak. Ami az amerikai modelleket illeti, amerikai modellt illeti, ez azért, mondhatjuk rá, hogy disruptív, de csak azért, mert nem tudunk versenyezni velük, nem tudom. Ami ezt a 20 éves időkeretet illeti, mm, ez is, belepassz, ez is passzol a képbe. Én Engem aggaszt, aggasztanak ezek a kijelentések, és azt gondolom, hogy el kell kerülnünk azt, hogy az európai autogyártók legyenek az új Polaroid vagy új Nokia. Ezzel kapcsolatban van-e probléma? A kormányzati oldalról az a helyzet, hogy nagyon-nagyon próbálkoznak, hogy piacon vezető szerepet játszanak, meg kell néznünk, hogy hogyan működnek a jogszabályok, ehhez az adatok eh, segítségünkre lehetnek. Eh, Eltug úr, nagyon sajnálom, én nem hallottam erről a tanulmányról, ennek utána fogok nézni. Azt gondolom, hogy jó ötlet, bár talán nem csúcsforgalomban a városokban, de mindenképpen jó ötlet lehet az, hogy ne kis lépésekben haladjunk, hanem mondjuk azt, hogy ugorjunk egy nagyot. Úgy látom, hogy Svédországban elég sok tapasztalatot szereztettek, szereztek már városokon kívüli ingázó szakaszokon, de hallottunk autópályán haladó automata teherautókról is. Talán nem városközpontokban, de más városi területeken meg lehet próbálni ezt. A jogszabályalkotás persze ehhez kell, hogy alkalmazkodjon, de hogyha politikai döntéshozók azt mondják, hogy próbáljuk ki, akkor ezt meg lehet tenni. A kérdés az, hogy a technológia megvan-e ehhez. Nagyon sok applikációhoz már megvan a technológia. A leg nem tudom, hogy a legforgalmasabb városközpontokban a technológia rendelkezésre áll már eh, ar, ahhoz, hogy minden szituációra reagálni tudjanak. Lehet, hogy meg lehet eh, csinálni, de sok területen eh, még nem. A gépjárműnek tudnia kell, hogy mit kell csinálni minden helyzetben, azt hiszem, hogy a legextrém, ez az egyik legextrémebb terület, a forgalmas városközpont nem ez a legjobb terület arra, hogy kipróbáljuk ezeket. Köszönöm szépen. Rafael Keszli. Köszönöm szépen. A teljesen átfogó mobilitási díjazás, illetve a nehéz gépjárművek úthasználati díja, erre vonatkozott a kérdés. Ez ilyen díjat kell már fizetni a nehéz gépjárműveknek, és ebből a mindenfajta költséget fedezni kell. Másfél milliárd bevétel keletkezik ebből, és ezeket a közlekedésre fordítják. A mobilitás alapú díjazás egyre inkább elterjed. A rendszer, amit kidolgoztunk, az moduláris, azaz egy kis változattal lehet kezdeni. A probléma eh, vélhetőleg az elfogadottságban rejlik, nem könnyű megértetni a lakossággal, hogy ez eh, miért jó neki, nincsenek referencia modellek, eh, vagy már elvégzett tesztek Szerintünk a végső megoldás a teljes átfogó változat, de erre még nem érett meg teljesen az idő. Fontos eh, a eh, költségek mérése, 24 eh, órát megy általában, a, vagy közlekedik a kamion, személygépkocsi ez szemben maximum 23 órát a garázsban áll. Nagyon sok adat, amit mérünk az autókkal kapcsolatban, nem hozzáférhető adatvédelmi megfontolások miatt. Az autonóm önvezető járművek kapcsán sok problémát meg lehet volna oldani, hogyha nem lennének ilyen szigorú adatvédelmi szabályok. A Bundesrat valószínűleg az év első felében döntés hoz majd erről a jelentésről, a koncepciózról, és dönt a mobilitás alapú árképzésről, és ezt követően vitatjuk meg, hogy legyen -e egy pilotprojekt, azután pedig eh, meg eldönthetjük, hogy melyik modell a legalkalmasabb. Köszönöm szépen, Éva Szofka. Van nekem, úr, szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam önnek, hogy én Varsó külvárosában lakom, és akár hiszi, akár nem függünk, rá vagyok szorulva az autóra, a gyerekeimet minden nap el kell vinnem az iskolába, foci edzésre, balettra, zongorára, stb. Tehát a helyzet gyakorlatilag ugyanaz, mint Hollandiában. Lehet, hogy vissza kellene lépnünk, nézzük meg a biciklizés lehetőségét, vagy a megosztott használatot de kell valamilyen kibermobilitási platform, hogy megtervezzük ezeket az utakat. Ha az ember munkába megy, mondjuk akkor online megnézzük, hogy hol van legközelebb egy rendelkezésre altó a környéken, ahova beszállhatok, és akkor nem kell minden nap használni az autót, meg lehet osztani, együtt ülve egy autóval lehet beszélgetni. Tehát a külvárosokban élők is élhetnek az új mobilitási lehetőségekkel. De eljön az a pillanat, amikor el kell dönteni, hogy valaki biciklizik, gyalogol, vagy a hagyományos autót használ. Az európai országokban elég nagy a különbségek, Hollandia már nagyon fejlett, de vannak Európának olyan részei, ahol nagyon fragmentálódott az, info, az infrastruktúra, nem alkalmas még ezeknek a modern technológiáknak a bevezetésére. Köszönöm, és most még egyszer Claire Depré. Tulajdonlás koncepciója, igen, hát ezt kipróbáltuk, de napjainkban nem létezik olyan jobb szöveg, jog, jogszabályi szöveg, ami ezt tükrözné. Adatvédelem következő. Itt az adott alanyok beleegyezése a legfontosabb szempont, hogyha megállapítjuk, hogy személyes adatokról van szó, melyeket automatizálunk, tehát amikor személyes adatokat is tartalmazó adatokat generálunk, akkor az adatalanyok, alanyok, a vezetők meg kell mond, hogy mondhassák, hogy igen vagy nem, beleegyeznek vagy sem. Az egész elemzés, amit a platformon elvégeztünk. Nagyon bonyolult volt és átfogó, de valami megoldásokat le kell vonni, ami pedig az, hogy igen, a vezető beleegyezést kell, hogy adjon, és ez kell egy gomb, amit megnyom, és kell még egy gomb, hogyha a, ugye a vezető eldönthesse egy bizonyos szolgáltatást, akar-e igénybe venni, vagy sem. És még egy apróság. Amikor amerikai cégekről, illetve európai cégekről beszélünk, eh, ne felejtsük el, hogy ezek a vállalatok eh, nem értékesítenek autókat, még nem. Lehet, hogy majd valamikor fognak, de most még nem teszik ezt. Eh, nem vagyok én az autógyártók szószólója, de ha valaki autógyártó, akkor sem akarja veszélyeztetni a jó hírét azzal, hogy olyan dolgokat dob piacra, amelyek nem 300%-ban biztonságosak. Ne feledkezzünk meg erről. És Európában a biztonságnak óriási hagyománya van hogy ha azt akarjuk, hogy ez a technológiai fejlődés bekövetkezzen, akkor ezek a biztonságot kell, hogy támogassák, nem szabad, hogy romoljanak a közúti biztonság adatai. Az teljesen biztos amerikai vállalatok általában a a romboló innovációban hisznek, és sokkal asszertívebbek, mint az európaiak. De a biztonságról, mint érvről sem feledkezzünk meg. Köszönöm szépen, nagyon érdekes, izgalmas vita volt. Köszönöm az előadóknak az előadást, köszönöm a kérdéseket, Köszönöm az után elődőinknek, hogy megválaszolták a kérdéseket. Ezzel befejeztük a mai ülést, még kellemes estét kívánok mindenkinek. Következő ülés május 12-én csütörtökön 9 órakor kezdődik, és a, a Libia jelentésről fogunk szavazni, tehát csütörtök május 12, 9 óra.